Szolidaritásunkat fejezzük ki velük a sztrájkjoguk megsértése miatt, és egyes nyelvek, illetve európai parlamenti képviselők diszkriminálása miatt. Ezért a többi kabin úgy döntött, nem hajtja végre a tolmácsolás mai napra tervezett időszakos felfüggesztését. Azonban sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolást csak a napi rendszerinti időpontig, pontosan 12 óra 30 percig biztosítjuk, túllépés nélkül. Köszönjük a figyelmet! Elnök, a hatos napi rendi pont vagyis az eszmecsere a nyugati vizekről, ez a kedek jelentés a következő július 11-i szakbizottság ülésen kerül majd megtárgyalásra. Hogyha nincs semmiféle ellenvetés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a módosított napi rendet, illetve Máté úr. Csak egy nagyon rövid javaslat. Nem tudom, hogy a, het, a 17-es és 18 es pontot előre vehetnénk el holnap reggeli ülésnek az elejére rövid lesz, Angirera asszony elment bankokba, és szerintem ezt a lést előre vehet, ezt a pontot előre vehetnénk, tehát a 17-es és a 18-as napi rendi pontot, kezdhetnénk el ezeket a holnap reggel ülés leges legelején tárgyalni. Tehát 16-os és 18-asra gondol igazából, hogy ezek kerüljenek a napi rend elejére holnap? Rendben. Rendben. Részemről rendben, ha senkinek sincs ellenvetése, de úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése. Akkor a 16-os és a 18-as napi rendi pontok a holnap a napi rend elejére kerülnek. Vandalen úr. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Hogyha jól értettem, akkor a napi rendet elfogadtuk, ennek a napi, eh, nem, ezt a mai napi rendet. A 17-es napi rendi pont kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ez ugye zárt ülés lesz. Na most ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom. Szeretném, hogyha erről a javaslatról szavaznánk is. Én azt javasolnám, hogy ezt a hogy ez az ülés legyen inkább nyilvános, ne pedig zárt körül. Ezt javasolnám, és kérem, hogy szavazzunk erről. Ezt a döntést a koordinátorok már meghozták. Vendelen úr nem. Ezt a koordinátorok ülésén már meghoztuk ezt a döntést. Hogyha nincs más elemetés, akkor elfogadottnak tekintem a napirendi pontot. De elnök asszony, kérem, legyen szíves meghallgatni. Én szerintem ez egy dem- antidemokratikus megközelítés, tiltakozom ezen eljárás ellen, és az ön megjegyzéseit sem fogadom el, ez nem méltó egy elnökhöz. Itt ebben a házban a képviselők döntenek, nem pedig a koordinátorok. A képviselőknek, maguknak a szakbizottságoknak kell, nem pedig a koordinátoroknak eldönteniük, hogy ö, zártülés lesz-e valami vagy sem. Hogyha nem ért velem egyet, és nem szavazunk erről, akkor én azonnal, eltáv, azonnal kimegyek innen, és nem is jövök vissza. Ez annyira antidemokratikus ö, döntés. Mindig azt mondjuk, hogy átláthatónak, demokratikusnak kell lenni, de már most egész életemben nem láttam semmit, ami ennyire antidemokratikus lett volna. Kérem, hogy legyen ez nyitott ülés. Holnap fogunk beszélni a koordinátorok döntéséről, ott majd újra felszólalhat. De elnök asszony, nem. Nem, még mindig rossz irányba indul ugyanis a koordinátorokról szóló napirendi pontot lehet, hogy előre hozzuk, de én most azt kérem, hogy az egész szakbizottság dönthessen erről a napirendi változásról, és azt kérem, hogy erről még mielőtt elkezdenénk az ülést, döntsünk. Ez is egy normális napirendi pont, el kell fogadni a napirendet, én ezt nem fogadom el. So um, I still... Még mindig fenntartom, hogy a koordinátorok döntése érvényes, és az eszmecserét a koordinátorok döntéséről 18-as napjándi pontra, mert holnap fogjuk megejteni. Kérem, hogy ezt tartsa tiszteletben, és kérem ne szólaljon fel úgy ebben a szakbizottságban, hogyha nem adjuk meg önnek a szót. Kérem, hogy tartsa tiszteletben a döntésemet, és fog, és kérem, folytassuk. Demeto úr, köszönöm, csak egy percre szeretnék szót kérni. Szerintem ez elég legitim döntés, és éppen ezért javaslom, hogy hozzuk előre a koordinátorok döntéséről szóló napi rendi pontot. Szerintem így lehetőségünk lenne, Medelunknak is lehetősége lenne arra, hogy szavazzon a koordinátorok ma reggeli döntéséről, még mielőtt a holnapi ülést elkezdenénk. Tehát először fogadjuk el, vagy nem a koordinátorok döntését, a koordinátorok döntését így meg lehetne változtatni, azt is, hogy a 17-es napi rendi pont zártülés legyen -e, vagy sem így a szakbizottság eldönthetné, hogy elfogadja a koordinátorok döntését, vagy nem fogadja el. Szerintem így lehetne eldönteni ezt. Mendelen úrnak talán meg kellene értenie, hogy a legjobb dolog az lenne, hogyha Hollandia kilépne az Európai Unióból és csatlakozna hozzánk. Santos, de Santos úr. Uh, well, they can leave too, whoever they are. Ők is elmehetnek bárki elmehet. Egy kicsit össze vagyok itt zavarodva. A koordinátorok ülésén támogattam, hogy zárt ülés legyen, zárt ülésen beszéljünk erről a pontról. De hát volt, vannak itt olyan megjegyzések, amelyeknek nem itt van a helyük. De A szavazás itt három mellette, kettő ellene, arányban született, voltak tartózkodások is, tehát egyszerűen a szavazáson nem nyert az, hogy nyilvános ülés legyen. Három. Hárman azt mondták, hogy legyen nyilvános, ketten azt, hogy zárt. Ezt a pontot holnap reggel fogjuk megvitatni, most tehát folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Nincs hármas pontunk, vagyis elnöki közlemény. Úgyhogy folytassuk a négyes napi rendi ponttal. Ez a jegyzőkönyv elfogadása. Javaslom, hogy fogadjuk el az április 24 i május 14 i és május 15 i na, mm, ülésünknek a jegyzőkönyvét. Van valamilyen ellenvetés? Úgy látom, hogy nincs ellenvetés, illetve Bilbao asszony. Tisztelt elnök asszony, elnézést, én nem vettem részt a koordinátorok ülésén, de azt gondolom, hogy ez a fajta feszültség, nyomás, amit itt megérünk, ez teljesen értelmetlen. Én úgy értem, hogy az a kérdés, hogy ezen a kérdésen, hogy nyitott vagy zárt legyen az ülés, a mi frakciónk tartózkodott. Na már most a parlament felhív, vette a kapcsolatot a, meghívó, a meghívott féllel, megkérdeztük tőle, hogy jó lesz-e, hogyha zárt ülés lesz, ebbe beleegyezett, na de most újra felvehetnénk vele a kapcsolatot, és megkérdezhetnénk tőle, hogy ö, probléma lenne, hogyha nyilvános ö, ülésen cserélnénk vele eszmét. De így lenne a legjobb eljárni, én most érkeztem meg, elnézést, hogy késve érkeztem, de talán jobb lenne, hogyha, jó lenne, hogyha megoldanánk ezt a problémát. Ez egy holnapi napirendi ponti változás. Addig igazán felvehetnénk a kapcsolatot a szakértővel, és így meg is oldhatnánk a problémát, és újra béké, békében élhetnénk egymással, és konstruktívan szólhatnánk fel. Elnök, a jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban van-e valamilyen hozzászólása, hiszen ez most a téma. Ha nincs ellenvetés, semmiféle ellenvetés nincs a jegyzőkönyv elfogadásához, akkor azt javaslom, hogy folytassuk a napirend következő pontjával. Tehát akkor most szavazni fogunk. Szavazni fogunk még hozzá. Az ENVI saját kezdeményezésű jelentéséről szóló véleményünkről van itt szó. Európai stratégia, műanyag stratégia a körkörös gazdaságban. Április 24-én Fleck úr véleménytervezetet mutatott be, május 2-áig vártuk a módosítókat, összességében 121 módosító érkezett. Múlt héten az előadó és az árnyék előadók megegyeztek számos kompromisszumos módosítóban, így a szavazólista lerövidült. Nagyon köszönöm az erőfeszítésüket, igen jó munkát végeztek. Akkor most kezdjük is a szavazással. So compromise one, no, sorry, compromise four, the vote is open. Tehát az első kompromisszum, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Compromise. Ötödik kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Hatos kompromisszum, illetve 69-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 84-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 7-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8 8-as kompromisszum. Lezárom, és elfogadtuk. 104-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések, egyes kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os, 16-os módosító. Tizenhatos tehát. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Második kompromisszum. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 21-es módosító. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es preambulum bekezdés. Tehát 37-es. CB, új preambulum bekezdések, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 43-as Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Módosítottuk tehát a véleménytervezetet. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk a módosítást, úgyhogy gratulálok Fleck úrnak. Nem tudom, hogy itt van-e a sorainkban. Gratulálok, tehát jó munkát végzett. Köszönöm szépen, kollégák, és akkor menjünk tovább a következő napi rendi pontra. A hatos napi rendi pontunkat eh, elnapoltuk, hiszen ez Kedek úr jelentése lenne, úgyhogy a hetedik pontra megyünk át. Itt a halászati ellenőrzésről van szó. Május 30-án elfogadta a bizottság az 1224 per 2009-es jogszabálymódosítását. Június 11-én az e D csoport kapta meg, ezt a szöveget, és Izabel Tomá a, lett a fő előadó. Ő fogja tehát előadni ezt a témát, illetve lesz egy véleménycsere, és most átadnám a szót Léni asszonynak a bizottság részéről, hogy mutassa be ezt a tervezetet. Öné a szó tehát. Merci, Madame la Présidente. Et... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm a Izabelnek is, a jelentéstevőnek. Ez a nagy öröm hogy bemutathatom ennek a rendeletnek az átvizsgálását. Ahogyan önök is tudják, az ellenőrzési ö, politika alapvetően, ö, alapvető fontosságú a közös ö, halászati ö, politikában, és ö, így lehet a közös halászati politikának a célkitűzéseit megvalósítani. Egy olyan eszközről van itt szó, amelyet felülvizsgálat, felülvizsgáltunk a REFIT keretében, illetve a számvevőszék is felülvizsgálta, és az eszmecserék során, amelyeket itt is lefolytattunk az Európai Parlamentben, arra jutottunk, hogy ezek az eszmecserék rámutattak arra, hogy ez az ellenőrzési rendelet bizonyos sikereket tudhat magáénak, ugyanis adatcserére kerülhetett sor, illetve a módszertannak a felülvizsgálatára is sor kerülhetett, valamint ezen kívül harmonizálhattuk vele még a szankciókat is. Mindazonáltal arra jutottunk, hogy vannak elégtelenségek is, ezeket az elégtelenségeket a szankciók területén láthattuk arra jutottunk, hogy a szankciós szint nem ugyan olyan az országokban, van olyan, hogy nem eléggé eltántorítóak a szankciók. Illetve azt is láthattuk, hogy a közös halászati politikában nem mindenre tért ki ez a 2009-es rendelet, a közös politika pedig később lépett érvénybe. Így például a kikötési kötelezettség erre még nem tért ki, illetve újfajta kötelezettség, kötelezettségek is megjelentek. Reggel itt beszéltünk a, kör, a műanyag politikáról, de már most az ellenőrzési rendeletnek ki kell térnie erre a kérdésre is, valamint ezen kívül az új technológiák kat is figyelnünk kell. 2009 óta ugyanis fele, fejlődtek már a technológiák. A számvevőszék jelezte, hogy van különbség az adatok, a kifogási adatok között. Az ellenőrzési rendelet derogációkat adott a kis halászati tevékenységeknek, vagyis ez az ellenőrzési rendelet nem, vagy csak nagyon kis mértékben tért ki a kisebb halászati tevékenységekre, és így a kifogási adatok nem a kis halászatból származó kifogási adatok nem kerültek bevételre a statisztikákba. Módosítókat is láthattunk, főleg a kontrollrendelethez, a kontrollrendeletnek az újraértékelése a cél, a jogszabályozási keretnek az, az egyszerűsítése, az adatok hitelesebb tétele, és a kihívásokkal való leszámolás, annak érdekében, hogy a halászati szereplőket az Európai Uniós vizeken méltányosan lehessen kezelni. Számos módosítót nyújtottunk be, mondanám is, hogy melyek a legfontosabbak. Ami a végrehajtást illeti, ez az első téma, amelyel a kontrollrendelet foglalkozik. Mi itt azt javasoljuk, hogy az ellenőrzési eszközök legyenek egyértelműbbek, a felülvizsgálati eszközök legyenek egyértelműbbek, illetve a számozása ezeknek a beszámolási jelentéseknek is legyen egyértelműbb. A az államok, illetve a az inspektorok közötti együttműködés legyen egyszerűbb és legyen hatékonyabb. Ami a szankciókat illeti, ez a politikánknak igen fontos része. Tudják, hogy az illetékes biztosnak célja, hogy eltántorító szakpolitikákat alkalmazzunk, azonban még nem ez a helyzet. Az a javaslatunk, hogy új kötelezettségszegési listát hozzunk létre, ez a lista pedig tartalmazza a súlyos kötelezettségszegéseket, például a felügyelet az inspekcióval való nem együttműködés. Hogyha valaki például visszautasítja az inspektorok munkáját, akkor ez súlyos kötelezettségszegésnek fog minősülni. Kritériumokat is javasolunk a hatóságoknak, hogy európai szinten ugyanolyan szinten kezeljük a kötelezettségszegéseket. Lehetnek itt mennyiségi kritériumok, például nem bejelentett kifogás, például kilóban, vagy például betiltott halász, halászhajó mm, alkalmazása, vagy betiltott eszközök alkalmazása, ez mind-mind súlyos kötelezettségszegésnek nyilvánulna. Tudják, hogy Mm, az Adriai tengeren még most is használnak olyan robbanó anyagokat, amelyeket már régen betiltottunk. Így a kötelezettségszegéseknek a minősítése egységes lehetne. Ezen kívül még administratív szankciókat is javasolunk, olyan szankciókat, amelyeknek köszönhetően bizonyos szankciós szintet fel tudnánk tartani, és azt, javaslunk, azt javasoljuk, hogy a büntetés legalább a kötelezettségszegésből származó nyereségnek a háromszorosa, maximum ötszöröse legyen. Azt is javasoljuk, hogy legyenek végrehajtási intézkedések. Ilyenek már most vannak bizonyos tagállamokban, most általánossá tesszük őket hogy lehetővé tegyük, hogyha valamilyen súlyos kötelezettségszegést látunk, akkor az állam rögtön reagálhasson, és a betiltott hal, halászhajók alkalmazását rögtön felfüggesse, hogy ez a tevékenység ne folytatódhasson. Véleményem szerint így ez egész eltántorító intézkedés lenne. Azt is javasoljuk, hogy nézzük át ezt az egész rendszert, tegyük egyszerűbbé, és érjük el azt, hogy a rendszer hatékonyan működjön, és legyenek olyan pontok, amelyek harmonizált módon lehetővé tennék a hajó kapitányának hajókapitányának engedélyének felfüggesztését súlyos kötelezettségszegés elkövetése esetén. Ami pedig az adatok minőségét illeti, a jelenlegi rendszer műholdas ellenőrzésen alapul, de figyelembe kell vennünk az új technológiákat is, amelyek időközben megjelentek. Minden egyes, hatón, minden egyes hajón van már GPS rendszer, ezért ezt a nyomonkövetést ki kell terjeszteni más technológiai eszközökre is, mint a műhold. Mű, műhold. Így lehetne elérni, hogy ne csak műholddal kövessük a hajókat, és az új technológiák kiatt is kihasználhassuk. A legfontosabb pont a kifogások bejelentése esetén az az, hogy a derogációkat a bizottság szeretné el tüntetni. Ez a, ezek a derogációk túlságosan összetetté tették az ellenőrzéseket, és sokan ki tudtak így bújni a, az ellenőrzések alól. A flotta 75%-a ki tudott térni ezen ellenőrzések alól, és így nem lehet már a kifogásokat megfelelően ellenőrizni. A bizottság azt javasolja, hogy minden egyes fogási bejelentés esetén minden egyes átszállítás, illetve eladási jegyzés esetén szüntessük meg a derogációt, és minden történjen elektronikus módon. Az elektronikus módot támogatjuk tehát. Lehet, hogy most azt mondja, hogy ez a kis halászat esetében problémás lehet, de mi erre is gondoltunk és olyan intézkedéseket hoztunk, javasol, javasolnánk az új um, Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében, hogy az új technológiákra is kitérjünk, vagyis több mint 100%-os arányjal dolgoznánk, és hogy a kis halászati tevékeny, halászok is fel tudnának szerelkezni. Ez ennek az új reformnak igen fontos része. Így ugyanis méltányosan lehetnek kezelni az ellenőrzéseket, és főleg a földközi tengeren azt gondolom, hogy ez fontos része lehetne az új eszközök kialakításának, és meg lehetne őrizni méghozzá hatékonyan a földközi tengeri élővilágot, ahol is a kis halászati tevékenység nagyon jelen van. Nem a nyomonkövetést illeti, minden egyes nyomonkövetési intézkedést egyszerűbbé tettünk, bevezett bevezettünk egy új fogalmat, és kivezettük az importált termékekre vonatkozó derogációt. Most már mindenki tudni fogja, hogy melyik hal honnan jön, tudni fogja, hogy esetleg importálták, kifogták, vagy úgy tenyésztették. Hogy Európai Uniós hal el, lehet majd tudni, hogy Európai Uniós vízből származik el, hol fogták ki, milyen hajóval fogták ki, mindenféle derogációnak véget vetünk. A mérési rendszerek is igen összetettek voltak, itt sem lesz már derogáció. Minden egyes terméket le kell majd mérni, így az adatok jobban kezelhetőek lesznek, az eladási jegyzék is elektronikus lesz minden egyes termék esetében. Az adatok, így a logbook és az eladási nyilatkozat, valamint az elszállítási jegyzék között könnyebb lesz. Van még egy központi eleme ennek a javaslatnak, méghozzá az új halászati politikának a piac egyik eleme, egészen pontosan arra gondolok itt, hogy a január 1-től, 2019. január 1-től érvénybe lép majd a kirakodási kötelezettség. Kamerákat fognak majd felszerelni a hajókra, nem minden egyes hajóra, csak a flotta egy részére, a kockázatosnak tekintett flotta részre. Véleményünk szerint ez egy olyan eszköz, amelyel hatékonyan lehet majd kezelni, látni a nem visszadobott nem visszadobott halmennyiségeket a PCB 15-ös cikkének megfelelően. Van még egy fontos eleme az ellenőrzési politikánknak. Mindez ideig eléggé komplex rendszert alkalmaztunk, most ezt leegyszerűsítjük, és a felügyelők így a hajókon, magukon lehet állandóan ellenőrizni a motoros teljesítményét a halászhajóknak. Ami a műanyag politikát illeti, itt is megerősítettük az eszközünket, az adat begyűjtésünk sokkal hatékonyabb lesz, derogációkat itt sem fogunk alkalmazni, minden egyes szereplő begyűjtheti az információkat, és a lobogó szerinti állam is begyűjtheti az adatokat, megoszthatja egymással, és így megnézhetjük, hogy hol veszítünk el halászhajókat. Az ügynökségnek a halászati ügynökségnek is rendkívül fontos szerepe van a szakpolitikánkban. Ez az ügynökség koordinálja az ellenőrzési tevékenységeket a külső, illetve a belső vizeken is. Az ügynökség teszi lehetővé azt is, hogy a módszertanunk jobb legyen, teljesen mindegy, hogy tengeren vagy szárazföldön történik a tevékenység. Azt javasoljuk, hogy a az ügynökségnek a mandátumát, hatáskörét terjesszük ki a szárazföldi területekre is, és ahogyan az ügynökség már eddig is sok sikert ért el, és valóban fontos központi részét képezi a tengerügyi munkának, szerintünk a a hatóság, az ügynökség ennek a reformnak a megvalósítását segítheti. Szerintünk növelni kell az ügynökség költségvetési hatását is az ügynökségnek lehetővé kell tenni, hogy lennének, legyenek járőrei is. Végezetül pedig még egy utolsó szó az eljújú rendeletről, a 2008-as rendeletről. Ez egy olyan rendelet, amely az illegális, be nem jelentett és nem szabályozott halászati tevékenységeket szabályozza. Az a javaslatunk, hogy itt is legyen elektronikus rendszer, vagyis adatbázisba vegyük fel azokat az intézkedéseket, amelyek a Catch Certificate-re vonatkoznak, ezeket tegyük elektronikussá, és tegyük így egyszerűbbé a behozatalra vonatkozó ellenőrzéseket, magát a behozatalt is, és a súlyos szegések listája, ez csak a kontroll ellenőrzési rendeletben szerepeljen. Utolsó elem, Lisbonizálni szeretnénk ezt a, szabá, ezt a rendeletet, a delegált aktusokkal. Tisztelt elnök asszony, röviden így tudnám összefoglalni ezt a az újraértékelést, amely persze igen ambíciózus, de szükséges is, hogy leszámoljunk azokkal az elégtelenségekkel, amelyeket önöknél láthatunk, illetve ebben a témában láthatunk, és hatékonyan alkalmazni tudjuk a halászati politikát. Köszönöm, elnök asszony. Exhaustive presentation. Now I... Igen, köszönöm ezt a, ezt a felszólalás. Megadom a szót Tomá asszonynak. Merci, Madame la... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni a bizottságot, illetve azt a munkát, amelyet az Európai Bizottság végzett ezen a nehéz dosszién. Ugye itt a javaslat kapcsolatosan nagyon jelentős munkát végeztek, és a parlament megszavazta, hogy vizsgáljuk felül a halászati ellenőrzési rendeletet. Ez már nem felel meg igazán az igényeknek, hanem ezen menően valahogy olyannak minősült, amely nem felel meg már ugyanazoknak a halászati ellenőrzési feltételeknek az egyes EU-s tagállamokban. Ugye itt a rendelet terminológiája is lehetővé tette a tagállamoknak, hogy szabadon értelmezzék azt. Aztán a halászok is tettek észrevételeket esetleg feszült észrevételeket azzal, hogy a halászati ellenőrzések esetleg kevésbé szigorúak a másik parton adott esetben, és ez egy igazságtalanságot eredményezett, meg az ellenőrzések nem hatékony volt erre, és felhívta a figyelmet. Nos, mindez nagyon jó, üdvözöljük ezt, üdvözölnünk kell tehát az Európai Bizottság javaslatát, még akkor is, hogyha a parlament számára az időzítés nem feltétlenül a legideálisabb. Itt kevesebb, mint egy évünk van, hogy ugye a plenárison is lefolytassuk a szavazást, meg a három oldalú megbeszélés is eredményes legyen. Megpróbáljuk, de egy kicsit lehetetlen küldetésnek tűnik. Ma délelőtt megosztjuk önökkel az első kommentárokat, hogy beindítsuk ezt a vitát. Először is nézzük a kedvező vetületeket. Nos, szerintem üdvözölni kell a harmonizáció számos elemét, amelyek szükségesnek bizonyultak. Vannak olyan elemek, amelyeket harmonizáltak, ezek nem a legkellemesebbek, úgymond a szankciók kérdésköre ez hát itt voltak a legnagyobb problémák, hát úgy tűnik, hogy a szankciókat harmonizálják, ez egy jó dolognak tűnik, tehát hogyha jogsértés történik, akkor automatikusan alkalmazzák az adott szankciót. Azt hiszem, hogy ez egy remek dolog. Még akkor is, hogyha aztán majd visszatérünk a szankciók hierarchiájára, rangsorára, ez egy másik vita tárgya, de a szankciók harmonizációja európai szinten ez egy jó dolog. Ugyanez a helyzet az adatok rendszerével kapcsolatosan, ez is az egyik legfontosabb pont. Egy olyan adatrendszerre van szükség, amelyek cserélni lehet európai szinten, össze lehet vetni európai szinten, hogy nincsenek már mentesítések számos dolog vonatkozásában, mint az importált termékek vagy a termelési lánc, amelyet egyes országokban teljes mértékben ellenőriztek, más országokban részlegesen. Nem tudom, milyen terminust használt itt, de ugye a lánc egészére vonatkozik ez az ágazatban, és ez nagyon jó dolog, beleértve a közlekedést is. Bizonyos országokban ez nem volt érintve. Aztán itt van az új technológiák használata, erre még visszatérek, szerintem sokkal többet lehet tenni ezek által. Most bármiféle smartphone-nal lehet alkalmazásokat használni. Itt a 12 méteres hajók esetében ugye voltak mentesítések, egyes hajók, tehát nem, hajókra nem vonatkoztak ezek a, az eszközök, ugyanakkor nagyon egyszerű alkalmazású eszközökről van szó. A végrehajtási intézkedésekre ugyanazt az észrevételt tudom tenni, mint a szankciókra. Esetleg nem sorolom fel az összes kedvező pontot, sok más van még. Nagyon sok kedvező vetület van, ugyanakkor sok munka vár még ránk azaz a parlamentnek hozzá kell járulnia módosítóink szavazataink részén, révén, hogy javítsuk ezt az anyagot. Néhány észrevétel ebből a szempontból. Az első. Ez szerintem majdnem a legfontosabb észrevétel. Mindenképpen arra van szükség, hogy az ellenőrzési rendelet érthető legyen, és képesek legyenek elsajátítani, használni a halászok. Nem lehetséges, hogy egy olyan ellenőrzési rendelet jön létre, amely túlságosan bonyolult alkalmazású a halászok szemére, hiszen hogyan is akarják, hogy tiszteletben tartsák a jogokat az érintettek, hogyha nem is értik az adott jogszabályt. Itt tehát jelentős erőfeszítésre van szükség, és az ügynökség, amiről ön szólt, és az mm, észrevételét osztam az ügynökség kapcsán, az ügynökség segíthet nekünk abban, különféle eszközökkel, egyszerűsítési eszközökkel, rendelkezésekkel a halászok számára, hogy a halászok megismerjék jogaikat és kötelezettségeiket, és elkerülhessék a jogsértési helyzetek előfordulását, azt, hogy ne tartsák tiszteletben az európai jogot. Tehát itt még az egyszerűsítés kapcsán és az egyszerűsítési eszközök kapcsán mindenképpen javításra van szükség. Másodszorban a szankciókat illetően a harmonizációs rész szerintem nagyon jó, ugyanakkor ez nagyon erőteljesen a szankciókra van ö, hang, ide helyezik a hangsúlyt, tehát hogyha nem alkalmazzák az adott ö, jogszabályt, akkor meg is kettőzik a szankciót. Ugye például a az a cél, hogy az összes szankciót rendszeresen lehessen alkalmazni, ugye itt a szankciók súlyos bodása vesz, vet fel problémákat, ugye amikor a kirakodási kötelezettségről esik szó robbanószeres használat esetén, akkor esetleg vannak itt túlzások a szankciókat, illetően hát a parlament erről még majd beszélni fog, és meglátjuk. Második dolog, ugye a parlament több ízben szavazott a fedélzeti kamerák ellen, és most újra itt van ez a javaslat előttünk, hát ez nem túlságosan nagy tiszteletadásról tanúsodik a parlamenttel szemben. Két nagyon szíves többségű szavazás után az, hogy ezt újra belehelyezik az anyagba, hát ez egy kicsit vitatható szerintem. Aztán a 12 méternél rövidebb hajók esetében szerintem ez igazságos, hogy itt legyen egyfajta harmonizáció a hajók méretétől függetlenül, ugyanakkor itt a használt eszközöknek egyszerűknek, nem drágáknak kell lenniük. Ugye én a több éves pénzügyi keret jelentéstevőjeként inkább egy romlást, mint javulást tapasztaltam ezen a területen. Nem tudom, hogy most hogyan zajlanak majd a dolgok, ugye az első vagy a második évben ingyenes lesz az adott eszköz, aztán utána már nem. Rengeteg eszköznél megtapasztaltuk ezt, hogy először nem voltak kötelezőek, amikortól kötelezőek, akkortól már nem voltak támogathatóak sem ezeknek a beszerzése, tehát ez egy vitatható dolog. Szerintem a technológiai eszközöket hozzá kell igazítani az adott tevékenységhez, a halászhajó méretéhez, nem szabad összetett dolgokat, költséges dolgokat, és nem megfelelő a 12 méter alatti hajóknak nem megfelelő dolgokat létrehozni. Hát majd még részletesebben fogunk erről persze beszélni, ez csak néhány elem. Most itt le is zárnám. Nagyon jó munkát kívánok a bizottságnak. A tartalmat illetően sok munka ver még ránk, és azt is el kell kerülni, hogy ez az ellenőrzési rendelet, ez egyfajta szankciók rendeletévé váljon. I'll give the floor to the other Köszönöm szépen, most átadom a szót a többi képviselőnek, aki szeretne hozzászólni, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy három perc, percig beszélhetnek, hiszen már így is kicsit el, megcsúsztunk az a, munka, a napi rendünkkel. Niriade asszony, jönni a szó. Igen, próbálom rövidre fogni. Egyet értek nagyjából Tomás asszony által mondottakkal. Mindenképpen független megfigyelő rendszerekre van itt szükség, és el kell kerülni az ellenőrzetlen, szabályozatlan és tilos halászatot. Írországban van egy, van egy hatóság, amely ezen a területen végez tevékenységet. Próbálja figyelmel kísérni a halászati tevékenységeket, és odafigyelünk a, a kisipari halászatra is. A, és viszont azt tudjuk megfigyelni, hogy például holland és spanyol hajók esetében nem, ugyan, nem ugyanilyen mértékű ellenőrzések érvényesülnek, és ez pedig a fenntartatóságot veszélyezteti. 2015-ben is készült erről egy tanulmány, ezt is figyelembe kell venni. Azt tudom mondani, hogy, hogy aggodalomra ad okot, hogyha, hogyha egyféle megközelítést érvényesítünk különböző hajók esetében, hogyha a vonóhálós halászatról beszélünk, vannak itt nagyobb gazdasági szereplők, akik többet tudnak megtenni, és nyilván ők könnyebben fizetik meg a, a büntetéseket, hogyha megsértik a szabályokat. Úgyhogy óvatosan kell eljárnunk, és meg kell védenünk a kisipari halászokat és halászatunkat is. Úgy gondolom, hogy a technológiai fejlődés figyelembevétele is nagyon jó elképzelés, Azonban találkoztam halászokkal, és most nem szeretnék tisztetlenül megnyilatkozni, de vannak olyan halászok, akik nehezen olvasnak, akik esetleg diszlexiások, tanulási nehézségekkel küzdenek, és hogyha ők nagy kívások elé vannak állítva, nos, az nem feltétlenül célra vezető, úgyhogy arra is oda kell figyelnünk, hogy hogy, hogy a szabályokat meg is lehessen érteni. SFPA-nek hívják az ír ellenőrzési hatóságot. Tehát arra kell oda még figyelnünk még, hogy egyedül feltételeket teremtsünk és nagyon sok tekintetben még nem tudjuk, hogy milyen kiadásokkal bírna ez a rendelet. Próbálunk próbáljunk mindent figyelembe venni. Úgy gondolom, hogy ezen a jelentésen még itt tovább kell dolgozni. Köszönöm szépen. Aguilera asszony következik. Three minutes. Három percben kapszul. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy végre megérkezett ez a jogszabály a halászati ellenőrzéssel kapcsolatosan, és örülök annak is, hogy Tomá asszony a jelentéstevő, aki bizonyosan remek munkát végez, majd tény az, hogy van itt egy időbeli, egy ütemtervbeli probléma. Most rengeteg a jogalkotási munkánk itt a szakbizottságban, és nagyon kevés a rendelkezésre álló idő, hogy ennyire fontos szövegeket kezeljünk. Szeretném kiemelni, hogy amit láttunk, legalábbis én spanyol szemszögből, ahol is az ellenőrzések témája egy nagyon szigorú dolog, nagyon szigorúan végezzük az ellenőrzéseket, itt az ellenőrzések és a szankciók harmonizációjáról van szükség ebben a joganyagban, erre valóban nagy szükség van. Néhány szempontot szeretnék kiemelni, amelyek különösen jelentősek szerintem. Mindenek előtt a follow-up és a halászhajók pozíciójának nyomon követése. Ezt ugye kiterjesztik az összes halászhajóra, akár kicsi, akár nagy hajóról van szó és ez nagyon fontos, ez az elem. Ezen kívül az elektronikus hajónapló is fontos eszköz, mert az az elektronikus halász, hajó, vagy hajónapló ez a papír alapút váltaná ki. Aztán a kirakodási kötelezettségeknél specifikus ellenőrzések lesznek, bizonyos halászhajó arányra, százalék arányra vonatkozóan, ahol zárt láncú videókamerákat kell felszerelni, és a kirakodási kötelezettség is fontos lesz ebből a szempontból. Aztán itt egyfajta tolerancia mozgásteret is létre kell hozni és meg kell erősíteni a szabadidős halászat ellenőrzését. Ugyanis a szabadidős halászat összes szempontját figyelembe kell venni a közös halászati politika keretében. Örülök tehát, hogy az ellenőrzéseket a halászat ezen ágazatában is megerősítik. Aztán itt van az engedélyezési kötelezettség rendszere, és egy informatik hierarchikus rendszer, amely az összes információt tartalmazza a halászati termékek vonatkozásában, és ez mindenképpen javítja majd a koordinációt és a harmonizációt. Ez egy nagyon fontos eszköz. Végezetül, elnök asszony, és kedves jelentéstevő asszony, azzal szeretném zárni szavaimat, hogy egy ilyen összetett időszakban nem növelhetjük a bürokráciát. Ez egy olyan vetület, amely aggaszt engem. A bürokratikus teher ugyanis aggasztó. Tehát a harmonizáció jó dolog ugyan, de az egyszerűsítés felé kell elmozdulnunk. Milan Mon következik három percben. Gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak ezért a szövegért, amely összetett, ezt tanulmányoznunk kell. Néhány szempontot szeretnék megemlíteni. Az egyik legfontosabb frakció árnyék jelentéstevőjeként remélem, hogy az elnék asszony toleráns velem. Ami a kedvező elemeket illeti, a szankciós rendszer harmonizációja egy ilyen elem, ezt már az előttem szólók megemlítették. Nagyon fontos elem ez, úgy tűnik, hogy a feltételek eddig nem voltak egyenlőek egyes országokban, egyes halászhajók büntetlenül járhattak el, más országokban, mint az én országom, viszont szigorú ellenőrzések uralkodtak. Ez az egyenlő versenyfeltétel dolog, ez nagyon jó dolog. Ahogyan a Géla asszony is elmondta, itt mindez a bürokratikus terhek és a költségek növekedésével jár, mind a halászok, mind a tagállamok számára. E Két körülmény szerintem arra kell, hogy ösztönözön minket, hogy az új rendelet rendelkezéseit fokozatosan alkalmazzuk. Az egyik nagy újdonság az ellenőrzések megerősítése a 12 méter alatti halászhajók vonatkozásában. Itt meg kell könnyíteni az új kötelezettségek alkalmazását a kis halászhajók számára, hogy elkerüljük, hogy gazdasági, aránytalan gazdasági károkat szenvedjenek el az olyan országokban, mint az enyém, például 7000 ilyen halászhajó van. Nem szabad, hogy a munkára rosszul hassanak ki ezek a rendelkezések, és plusz munkaterheket jelentsenek. Tehát itt mindenképpen könnyítéseket kell alkalmazni, és az Európai Tengerészet és Halászati Alapból lehetőséget kell biztosítani arra, hogy európai támogatást nyújtsanak ezzel a halászoknak, hogy alkalmazkodni tudjanak ezekhez az új rendelkezésekhez. Aztán a táv kamerák felszerelés egyes halászhajókra. Hát ezt nagyon figyelmesen kell tanulmányozni, ezt a javaslatot, itt költségproblémák léphetnek fel, és esetleg a halászok magán életét is sértheti ez, hiszen számukra a halászhajó az otthonuk, és ez egy kényes kérdést jelenthet. Az a probléma nem oldódik meg ezekkel a telekamerákkal sem. Ugye itt van ez a kirakodási kötelezettség a vegyes halászat esetében, és ez súlyos problémákat jelent, különösen a choking hatás által érintett fajok esetében nem lesz könnyű ezt a képletet január 1-től alkalmazni. Itt valamiféle megoldást kell találni a kirakodási kötelezettség vonatkozásában. Mindenképpen fokozatosságra, rugalmasságra van szükség, a kamerák nem oldják meg ezt a problémát végezetül. Az, hogy folyamatosan mérik a hajtóerőt a halászők esetében, szerintem ez túlzás. Ugyanis ez gyakran a halászhajók nagyobb biztonságához vezet. Aztán az ügynökség, a szabadidős halászat, nagyobb ellenőrzés, ezekkel egyetértek. Köszönöm. For the Greens, um... Köszönöm, akkor én zöld koordinátorként persze nagyon örülök. És Nyilván nagyon fogok örülni annak, hogy együtt dolgozhatunk Izabellel a bizottság javaslatán. Egy 20 bekezdés szólt itt az ellenőrzési rendszerről. Leni asszony is mondta, hogy vannak ebben olyan dolgok, amelyeket jól sikerült már végrehajtani, de olyanok is, amelyekre még nagyobb erő, amelyekhez még nagyobb erőfeszítés szükséges. Számos bekezdés szól a rendelet megerősítéséről, csak egy párat szeretnék ezek közül kiemelni. Persze az im- kiemeljük, hogy fontos az importálásnak a harmonizációja, hogyha valahol nem engednek be egy szállítmányt, akkor nem szabad, hogy ezt egy másik országból országon keresztül beengedjék az Európai Unió területére. Egy spanyol javaslat ez, ugyanis előfordul még mindig, hogy egy kikötőben visszautasítanak egy szállítmányt, és ez egy másik kikötőn keresztül mégiscsak belép a területre. Persze, hogyha valahol valamit mm, nem akarnak befogadni, akkor ezt egyáltalán nem szabad behozni a területre. 15-ös bekezdésben kimondjuk azt, hogy az ellenőrzési rendszernek meg kell, figyel, meg kell felelnie az általános ellenőrzési EU-s elveknek. Végig a vámeljárás során vannak olyan kérdések, olyan ellenőrzések, amelyek mégiscsak ellen, mégiscsak súly, súlyosabbak. A végső eladási pontot is meg kell ismerni. A lényeg, hogy teljesen nyomon követhető legyen az egész folyamat, hogy az ellenőrzéseket mindenhol ellenőrizni tudjuk. Az összes szereplő által megtett kifogott mennyiséget ellenőrizni kell, legyen itt szó 10 métert meghaladó, vagy esetleg csak kettelési vízjárműből kifogott halakra, halászhajókra, Fontos meghatározni, hogy mit is jelent a kötelezettségszegés, erről is beszéltünk már többször, pont rendszert fogunk alkalmazni, amelyet minden egyes országban ugyanúgy fognak alkalmazni, ez rendkívül fontos, és eltántorító és arányos intézkedéseket kell alkalmazni. a rendszer a bizottság, illetve az összes tagállam számára elérhető lesz, így az információkat meg lehet osztani egymással, főleg a kötelezettségszegési információkat. Remélem, hogy ebben majd sikerül egyességre jutnunk. A elérhető technológiáknak köszönhetően kihasználjuk a rendszereket, és hogyha erre szükség van, akkor jogszabályozási módosítást, ugye egyszerűsítést eszközölünk. Azt gondolom, hogy a legtöbb saját kezdeményezésű jelentésemben megjelent pontot sikerült bevenni a végső szövegbe. Nagyon várom a jó együttműködést. Szereó Santos uh, úr. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, amely valóban holisztikus módon járt el ezen javaslat kapcsán, ami a jelentésben szerepel, ez az ellenőrzési rendelet módosítása. Itt bizakodó vagyok, és elégedett is egyben. Izabel Tomá, jelentéstevő, nagyon nagy tapasztalata, szakértelemmel rendelkezik ezen a területen, és egyfajta lehetetlen küldetést mégis sikerrel fog vinni. Remélhetőleg mindez remekül zajlik majd, teljes mértékben bizakodom az együttműködésben az elégtelen jelentéstevők és a bizottság között. Mindenképpen javítani kell az ellenőrzéseket a halászati tevékenységek kapcsán. Természetesen a halászatnak tudnia kell fejlődnie és előre lépnie. Jó magam, még nem tudtam elmélyülni az összes dokumentumban, nagyon összetett ez az egész terület, bízom Izabelben. Az egyik dolog a halászati tevékenységek digitalizációja, az adat és információ csere digitális úton, ez nagyon sok javításra szorul még a jövőben. És így reális időben le tud majd zajlani ez a folyamat. A szakbizottságunkban gyakran elhangzott már, hogy a flotta nagy ö, aránya arányát a kis halászhajók teszik ki, alacsony létszámú legénységgel hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, amelyeket az elektronikus kommunikáció támaszt. Hát például az Azoris szigeteken sok olyan halászhajó van, amelyek rövidek, és nincsenek meg azok a készülékeik, berendezéseik, amelyek segítségével elektronikus módon tudnának dolgozni. Tehát ezeket a javaslatokat a valósághoz kell igazítani, nem minden informatikai rendszer a legfrissebb állapotnak megfelel, illetve a halászoknak sincsen gyakran szakértelmük. A halászati ellenőrzési ügynökség alá kell, hogy tartozzanak ezek a feladatok, és megfelelően kell mindezt finanszírozni, hogy egy ilyenfajta rendszert jól ki lehessen építeni, és megfelelően lehessen alkalmazni. Még azt szeretném elmondani, hogy Portugáliában a cselekvési terv első szakasza lezárul, problémák vannak, amelyeket nyilvánosságra hoztunk, ahol változtatásokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Rödözt. Köszönöm. Auch ich möchte mich dem Dank an die Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy végső soron jó jelentést fogunk létrehozni, de egészen odáig még nagyon sok mindent kell tenni. A közös halászati politika elképzelései nagyon sok mindent változtattak az elmúlt években a halászati politikában, és úgy gondolom, hogy a jogalkotást azok, számokra, azok számára hozzuk létre, akik nem hajlandók el, elismerni a jogszabályokat. Úgyhogy ha most szankciókról beszélünk, akkor azokról beszélünk, akik úgy gondolják, úgy hiszik, hogy a, az általunk meghozott jog, jogszabályok nem feltétlenül betartandóak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a szankcióknak, a szankcióknak mindig nagyon szigorúnak kell lenniük, és az ellenőrzéseknek is, az ellenőrzéseket is szigorúan kell megvalósítani, csak így tudunk különbséget tenni a szabályokat betartók és nem betartók között. Szerintem elő kellene írni az ellenőrzéseknek e, a számát, tehát e, például egy halász, egy halászhajót e, legalább évente ötször kellene ellenőrizni, vagy persze más számot is meg lehet itt nevezni. Úgy gondolom, hogy a szankciókat érezhetővé kell tenni, és erről beszélt is a bizottság, hogy ez, ez irányba már tett lépéseket. Szeretném még ezt is jobban megvizsgálni annak érdekében, hogy lássam, hogy ez valóban elegendő-e. Számomra rendkívül fontos, hogy a jövőben azok a tagállamok, akik szankcionálva lettek, Nos, hát hozzuk nyilvánosságra ezeket az információkat róluk. Annak nincs értelme, hogyha szankciókat alkalmazunk, és senki nem tud ezekről a szankciókról. Szerintem egy nagyon jó, jó dolog az, hogyha hibát követek el, akkor számolnom kell azzal, hogy erről értesül a köz, a közvélemény, és számomra ez egy nagyon fontos lépés lenne. Még szeretnék egy rövid történetet mesélni, amikor írhalászokat látogattam meg, akkor annak idején zajlott a makréla, az úgynevezett makréla háború, és azért mentem el hozzájuk, hogy elmagyarázzam a partra rakási kötelezettségeket, és az írhalászok azt mondták nekem, hogy tegyek arról, hogy a mi hajóinkon legyenek kamerák és megfigyelők, és nem a, nem a partrakási kötelezettségek és visszadobási kötelezettségek miatt, hanem azért, mert megállapították, hogy bizonyos tagállamok mindig csak egy bizonyos makréla mennyiséget visznek partra. Mindennyien tudjuk, hogy a makrélek különböző méreteket érhetnek el, és így nem kell ahhoz túl sok fantázia, hogy elképzeljük, hogy mi történik a tengeren. Nos, ezen, ezt elkerülendő, úgy gondolom, hogy még jobban meg kell vizsgálni ezt az ellenőrzési rendeletet. Én ezt meg fogom tenni a magam részére, Köszönöm szépen. Uh, Mrs. Miranda. Köszönöm szépen, Miranda, azt következik. Eh, Presidenta, e Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a javaslatot. Nagy előny az, hogy Tome asszony lesz a jelentéstevő, nagy érzékenységgel viseltetik a téma iránt, ahogyan ezt több kolléga megemlítette már. Üdvözöljük a javaslatot, amely például a nyomon követhetőségi ellenőrzések keretében egészen az értékesítési pontig bizonyos előrelépéseket jelent. Tény az, hogy vannak olyanok, akik más helyeken próbálják a termékeiket értékesíteni. Tehát a digitalizáció használata az egész lánc során nagyon fontos. Hiányzik azonban az egyetértés ezzel a javaslattal szemben. Ugye itt van az egyszerűsítés kérdése. Figyelembe kell venni azt, hogy a halászok készek arra, hogy halásszanak, nem készek viszont arra, hogy administratív tevékenységeket végezzenek. Persze fontos számukra legelsősorban a gazdasági jövedelmezősége a tevékenységnek, de nem adminisztrátorok ezek, és néha a mechanizmusok összetettek. Itt körülbelül 4000 kis halászhajó van, akiknek most a halászoknak, akik ezeken dolgoznak, hát égnek el a hajuk ezen kamerák installációjára vonatkozó javaslat kapcsán. Ez nagyon nagy egyetnemértést vált ki az ágazatban. Erről korábban nem beszéltünk, ez nem volt egyetértés tárgya. Nehéz a kis halászhajók fedélzetére ilyenfajta mechanizmusokat is találni, Néha erre hiányzik egész egyszerűen a tér, a terület, tehát nagyon nehéz helyzetet eredményezhet ez. Aztán a hatály kiterjesztése az Európai Tengerészet és Halászati Alap keretében. Ez a kis halászokra is kiterjed majd. A elmúlt ciklus során nem sikerült a kisipari halászat definícióját létrehozni. Ezt is vegyük figyelembe, amikor az administratív kihatásról gondolkodunk ezen intézkedése kapcsán. Örülünk az ellenőrzéseknek, a harmonizációnak, az egyenlő bánásmódnak a tagállamok között. Valóban léteznek egyfajta tengeri kalózok jelenleg. Fontos tehát az, hogy megnézzük, hogy milyen kihatással járhatnak ezek az intézkedések a kisipari halászatra, és figyelmet kell fordítanunk az ágazat, a halászati ágazat véleményére, a kisipari halászatokéra, halászokéra, és itt nem csupán gazdasági, hanem fizikai, logisztikai vagy mentalitásbeli változásokra is ezen jogszabály kapcsán. Jelenleg ez nem elfogadott ez a jogszabály körükben. Kuhn úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak és Izabel Tomának. Előre bocsájtanám, hogy van egy ellenőrzési rendelet, amely kapcsán nagyon szigorúan dolgoznak, mert ezért megfelelő a bizottság részéről, hogy most kialakítja, hogy milyen ellenőrzési lehetőségek rendelkeznek jelenleg hogyha megnézzük a partmenti halászatot, gyakran mobilon kell bejelentkezniük az illetékes hatá- halászati hatóságnál, elektronikus hajónaplót kell vezetniük, van egyfajta vessel monitoring system, amely ellenőrzi a halászhajókat, és a Vigóbeli halászati ügynökséghez futnak be az adatok közvetlenül, és itt nyomon lehet követni az automatikus elektronikus hajó azonosítási rendszer kapcsán, hogy hol tartózkodnak éppen a halászhajók. Ez a nagyokra érvényes, a kis hajók vonatkozásában ezeknek nyilvántartásba kell magukat vetetni, és csak bizonyos kikötőkbe futhatnak be, ahol a halászati felügyeleti hatóság ellenőrzi őket, és előzetesen mobiltelefonon kell jelentkezniük, hogy ez a becsült fogásom mennyisége a kvótán betartásához egy elektronikus megfelelő mérlegre van szükség, vagy tanúsító társaságra, Jelenleg a halászoknak ezzel kell megküzdenünk az ellenőrzési rendelet kapcsán. Éppen ezért helyes lenne egyfajta szinopszis létrehozni, a jellegi állapotot felmérve, hogy mi szükséges az elektronikus hajónapló kapcsán. Ugye itt már a 8 méter feletti, 12 méterig terjedő halászokra érvényes, azért aztán 12 métertől a teljes rendszer érvényes, Ugye Izabel Tomának teljesen igaza van, ő azt mondotta, hogy erről már döntöttünk a parlamentben, önkéntes alapon be lehet ezt vezetni. Ezt én nem ellenzem és ösztönzőket kellene adni a halászoknak, hogyha teljes mértékben ez a felügyeleti rendszer vonatkozik rájuk, akkor kapjanak valami kompenzációt, tehát ezt is be lehetne építeni, ami pedig a motor teljesítményt illeti, ez az én műszaki ismeretemimet túl meghaladja, hogyha hát, van egyfajta vonóhálom, vagy valamiféle ö, teljesítményem, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni, hát ez érdekelne. Talán jó lenne, hogyha az illetékes ezt jövő rövidebben mutatná. Az eljújút illetően, ugye itt az illegális be jelentett szabályozatlan halászatról van szó, talán itt párhuzamosan adatgyűjtés lehetne végrehajtani. Németországban egyfajta gyors appet, applikációt vezettek be, egyfajta mélységi vonal meghatározásához, ahol lehet halászni. Hát ez egy rendkívül összetett rendszer, ez csak dőlt váltott ki, senki nem tudta ezt kezelni. Itt szerintem egészen egyszerű rendszert kell létrehozni az adatok megállapításához. Köszönöm, Bilbao asszony. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Számos pontot a kollégák már érintettek, kezdve ennek az ellenőrző rendeletnek a fontosságával. Harmonizáció, a büntetések harmonizációja, a kötelezettségszegések harmonizációja, ezek valóban szükségesek, illetve az új technológiákat is tényleg alkalmazni kell. Szerintem mindannyian egyetértünk ebben. Ami az új technológiákat illeti, csak az aggaszt, hogy milyen befektetések lesznek szükségesek a halászhajók esetében. Nem tudom, hogy a bizottság tervezette esetleg valamilyen külön csomagot a, az EMFF-ben, hogy segítse az ágazatot ezen berendezéseknek a bevezetésében, azon berendezések bevezetésében, amelyek szükségesek az új ellenőrző rendelet eset miatt. Vannak olyan pici halászhajók, amelyekre nem is lehet rászerelni ezeket a berendezéseket. Ami a fedélzeti hajókat illeti, fedélzeti kamerákat illeti, nem értek ezzel egyet. Vannak olyan ágazatok, ahol arra hívtuk fel a figyelmet, hogy fontos a kamerák telepítése. De szerintem már elmondtuk az erre vonatkozó észrevételeinket, és azokat a részeket, területeket, ahol emberek élnek, felesleges megfigyelni. Vannak a bizottság szerint olyan adriai tengeri részek, ahol robbanó szereket is alkalmaznak. Mit gondol a bizottság erről? Mit gondolnak a tagállamok ezen javaslatról? Ezzel a rendelettel nem lehet egy adott ágazatban betiltani a robbanószeres halászatot. Mit gondolnak a tagállamok erről a javaslatról. Az ellenőrzésre lesznek a legnagyobb problémák egyébként. Végig a javaslat során az ágazat ellenőrzésére, kontrolljára hívjuk fel a figyelmet, Na de az információ hiánya, tájékoztató hiány, tájékoztatás hiánya itt is jelen van. Ami a nyomon követhetőséget illeti, teljesen egyetértek a javaslattal, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy az ellenőrző rendelet kitére a teljes nyomon követhetőségre. Meghatározza el, hogy mi kerül piacra, az importra is kiterjed el a nyomon követhetőségi előírás? Ez lenne a kérdésem. Ugyanis olyan terület ez, ahol a parlament nem tud teljes körülön eljárni. Végezetül pedig az is olvasható, hogy magas kockázatot jelentő halászhajók esetében kellenek plusz ö, intézkedések. Elnök Nikolaj asszony, nagyon köszönöm végül, de nem utolsó sorban. Még ha kértem is szót az elején, mégis meghallgathattam mindenkit. Kicsit szabadon szeretnék felszólalni. Az én hazámban nincs, mi nem vagyunk érdekeltek a ilyen típusú halászattal. Különböző kérdésekre szeretnék kit térni, méghozzá az elvekre, az elvi kérdésekre, azokra az elvekre, amelyek szükségesé teszik a konstruktív, hatékony, hatásos ellenőrzések elvégzését. Ezért döntöttünk úgy, hogy megváltoztatjuk egy kicsit a dolgokat. Ami az elvi kérdéseket illeti, szerintem az ellenőrzésnek preventívnek is kell lennie. Nem csak azért ellenőrzünk, hogy büntetéseket szabjunk ki, hanem azért is, hogy megelőzzünk, hogy segítsük az, in, az ipart abban, hogy önkéntes alapon tartsák be a rendeletet, azonban ebből nem látok én intézkedésből olyan nagyon sokat. Ami a mennyiséget illeti, szükség van harmonizációra, a versenyképességet az ágazaton belül, de Európán belül biztosítani kell. Szerintem ezeket a közös ellenőrzési sztenderdeket biztosítani kell. Van itt még egy másik kérdés, amelyre ki kell térnünk, az ellenőrzések mennyisége után, az ellenőrzések minősége. Az ellenőrzések minősége véleményem szerint azt jelenti, hogy szakmai inspektorokat alkalmazunk csak, ugyanis voltak már problémák a, a felügyelők professzionalitásával. Láthatjuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek a halászati ellenőrzési, amelyekben a halászati ellenőrzési kérdések bizonyos hatóságoknál vannak, azonban így nem segítjük segítjük az európai halászati ágazatot. Meg kell határozni, hogy melyek a legfontosabb kérdések. Harmadik kérdés, itt a büntetésre gondolok. A jog értelmében az arányosságot, a fenntarthatóságot, az alkalmazhatóságot be kell tartani, és akkor még nem is beszéltem a represszív elemről, csak az eltántorító elemekről az üzletek bezárása szerintem túlságosan erős büntetés. Ezeket megfelelő mértékben, egyértelmű szabályok alapján kell alkalmazni, úgyhogy minden tagállam értse, hogy melyik büntetés miért is alkalmazzák. A nyomon követhetőség kérdése szintén rendkívül fontos. A halászat a kifogott halatnak a minőségét ugyanis ellenőrizni kell, és biztosítani kell a jó minőséget. Láthatjuk, hogy milyen hal harc van, láthatjuk, hogy mennyire erős a versenyképességi harc, itt az ágazaton, az iparon belül. Számos dologról szerettem volna még beszélni, de szerintem majd, ahogy mélyebben belemegyünk a vitába, ezekre majd lesz időm még kitérni. Köszönöm, akkor visszaadnám a szót Leni asszonynak, a bizottság képviselőjének. Kérem, hogy röviden legyen szíves válaszolni a felvetett kérdésekre. Körülbelül három perce van arra, hogy az összes felvetett kérdésre aggodalomra reagáljon. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente, et euh, merci à l'ensemble des... Köszönöm elnök asszony, köszönöm a felszólalóknak is. Azt gondolom, hogy euh, ez egy konstruktív megközelítés volt. A bizottság egy konstruktív megközelítést javasol a célunk az egyszerűsítés. A derogációknak az eltörlése az egyszerűsítés felé vezető első lépés. Láthattuk, hogy túlságosan sok derogáció az elveknek a végét jelenti. A derogációkat a különböző tagállamokban különbözőképpen alkalmazzák, ez pedig a bánásmód az egyenlő bánásmód hiányához vezetett. A bizottság ezért javasolta, már amennyire erre van lehetőség, a derogációk teljes eltörlését. Mindegy, hogy hajó méretre vonatkozó derogációkról van itt szó, vagy esetleg nyomon követhetőségi derogációkról. Eltöröltük a derogációkat a fogyasztók esetében is, tehát most már 30, illetve 5 kg alatt is szükségesek az eladási jegyzékek. Ezekkel ugyanis lehetővé lehet tenni a megfelelő halászatot. Hogyha túl sok derogáció van, akkor nem tudják a felügyelők, ellenőrök, hogy éppen milyen elvet is kell vizsgálniuk, hogy tiszteletben van-e tartva az adott elv az új technológiákat is fejleszteni kell. Ez központi része ennek a javaslatnak. Már teszteltünk új technológiákat. Beirutban, eh, Libanonban én is részt vettem 15, eh, két hete egy új technológiákat eh, demonstráló rendezvényen, próba projektek keretében. Vannak a földközi tengeri térségben pilot projektek, a 20 méternél kisebb hajókra vonatkozó technológiai tesztek, egészen fantasztikus, elképesztő. Ma már egy kicsi csíppel, egy kicsi dologgal lehet ellenőrizni, a, nyomon, a, a hajót, a kifogott mennyiséget, a bejegyzett kifogott mennyiséget, a mellékes kifogott mennyiséget, egy pici csippel. A francia részen, a földközi tengernél is látunk ilyet, valamint teszteltünk Libanonban ilyen technológiákat, hogy esetleg van lehetőségük arra, hogy ellátogassanak a szeptemberi földközi tengeri konferenciára, akkor láthatnak majd bemutatókat is, bemutatókat arra vonatkozóan, hogy hogy lehet használni ezeket a ezeket a berendezéseket, illetve a kisebb halászhajók, fából készült kisebb halászhajók esetében is lehet bizonyos berendezéseket használni, illetve még az okostelefonokkal is össze lehet kötni ezeket a berendezéseket. Egyrészt össze lehet kötni a rendszereket, egyszerűsíteni lehet az administratív életet, és így pénzt lehet spórolni. Vannak felügyelőközpontok, ahol ezek az adatok koncentrálódnak, és ezeket egyszerűsíteni, racionalizálni lehet, és hogy nagyon sok időt lehet spórolni, és szinergiát lehet teremteni a különböző ellenőrzési eszközök között. Szerintem ez a racionalizáció az első rész, első, rész, első, első lépés, a második pedig a képesítés. Hogyan hallhattuk a szakértők számára szükséges képzések biztosítása, hogy már az iskolákban megismerkedhessenek ezekkel az új technológiákkal hatalmas kereslet van a szakértőkre, a szakmában dolgozókra. A szakmában dolgozóknak az első reakciója nagyon pozitív. Ők is szeretnének megismerkedni az új technológiákkal, használni az új technológiákat. Ami pedig a szankciókat illeti, egyetértek, az jogos elvek azok maradtak, tehát eltántorítónak, de ugyanakkor arányosnak is kell lenniük ezeknek a büntetéseknek. A szankciót majd a bűn az elkövetett kötelezettségszegés mértékéhez fogjuk kötni. Vannak végrehajtó intézkedések is, mindezt figyelembe kell venni a végső szankció alkalmazásakor, kiszabásakor, vagyis az alap, alapjogokat természetesen tiszteletben tartjuk továbbra is. Azt szeretnénk, hogyha lennének minimális szankciók, amelyek a kötelezettségszegésből származó nyereségnek a mértékét veszik figyelembe. Vagyis, hogyha 100 tonnát rejt el egy hajó, egy másik pedig kettő tonnát, akkor persze nem ugyanezt a szankciót kell alkalmazni, hanem a kötelezettségszegésből származó nyereség mértékében határozzuk meg a büntetéseket, a szankciókat. Ezen túl pedig a rendeletben lesz egy 24 hónapos próbaidő is, amely alatt majd ezeket be kell vezetni, ezeket az újdonságokat. Ez értékes idő, ez a 24, 24 hónap, mert elkezdtük az egyeztetéseket a vállalkozásokkal is, amelyek az új technológiákat ö, alkalmazni tudják majd. Ez a két éves, 24 hónapos idő, ez nagyon jó lesz. Úgy látom, hogy közben jelez az elnök azt, hogy lejárt az időm, nagyon köszönöm a lehetőséget. Szerintem konstruktívan fogunk tudni majd együttműködni a jövőben is. Nagyon köszönöm, Léni asszony, nagyon köszönöm a kollégáknak is, nagyon köszönöm, hogy hozzászóltak ehhez az eszmecseréhez. Ez az első eszmecsere volt, lesz még időnk arra, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos témát megvizsgáljuk együtt. És akkor ezt a napi rendi pontot le is zártuk, és folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Egy véleménytervezett megvizsgálása lesz itt a téma. Kikötői fogadó létesítmények és a hajókon következő hulladékok ez a téma. I've closed the, uh, I've closed the item. Lezártam az előző napi rendi pontot. Lezártam a napi rendi pontot, kérem, hogy folytassuk. Lesz még idő arra, hogy ezt megvizsgáljuk ezt, de akkor nagyon-nagyon-nagyon röviden. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is hozzászólni a jelentést, mint jelentéstevő. Szeretnék köszönetet mondani a bizalomért jelentéstevőként. A menetrendünk az nagyon gyorsan fog zajlani, minél hamarabb elkezdjük majd a közös munkát. Abból, amit hallottam, az ön részéről, mintha még nem lenne mm, menetrendünk. Köszönöm. Február 27-én a koordinátorok ezt a jogalkotási véleményt a néppártnak adták. Claudia Monteiro Delgiár lett a jelentéstevő, azonban Monteiro asszony most nincs itt, Gabriel Mátó fogja bemutatni a ezt a jelentést tervezetet. Át is adnám a szót Mátó úrnak. Te, en primer lugar, para disculpar. Köszönöm szépen. Claudio Montero biztosan ö, alkalmasabb lenne, mint én, de kimentette magát, mivel nem sokára szülni fog, és ezért én helyettesítem itt. Tény az, hogy ezek a hulladékok mindig egy súlyos fenyegetést jelentenek a környezet számára. A halász hajóink esetében. Itt az alapvető célunk az, hogy védjük a tengeri környezetet. Itt javításra van szükség a kikötői befogadó létesítmények kapcsán főként minden kikötőben, beleértve a kis kikötőket is, amelyeket mindez, mindez idáig figyelmen kívül hagytunk, így például jacht kikötőkre is gondolok. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amely valóban biztosítja majd a környezetvédelmet, és az EU bizonyos dolgokat még kidolgoz majd. Itt a tengeri környezet védelméről van szó, és mind azok védelméről, akik a tengerrel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Ugye itt a szakmai és a szabadidős horgászatról, halászatról is szó esik. Nem keletkezhetnek közvetlen költségek a hulladékok kirakodása kapcsán. A legkedvezőbb rendszert irányoztuk elő az úgynevezett zöld hajók számára, azon hajók ezek, amelyek erőteljesen a környezetvédelemre koncentrálnak. Itt az érintett szereplők nem fognak gazdasági hátrányokat elszenvedni és valamennyi tagállamnak segítséget kell nyújtani a passzív hulladékgyűjtés kapcsán. Nagyon fontosnak tűnik még egy további javaslat is, egyfajta nomenklatúra létrehozása, és a definíció kialakítása. Egyrésztről itt van az aktív hulladék, illetve a passzív van begyűjtött hulladék definíciója, valamint azon hulladékok definíciója, amelyeket közvetlenül az adott halász hajók termelnek. És persze itt vannak keretrendelkezések is, nemzeti, regionális finanszírozások is létrejönnek majd figyelembe veszik azt is, hogy a hulladék irányelv rendelkezéseit is betartsák az érintettek a teljes életciklus során. Az a vélemény, amelyet én most Claudia nevében bemutatok, és aki munkájáért köszönetet kell, hogy mondjak, nagyon célirányos volt, és mindenképpen garantálja, hogy ne jöjjön létre olyan rendszer, amely az jár, hogy ne kerüljenek megfelelően begyűjtésre a hulladékok. Fontos, hogy a hulladékok begyűjtése a kikötőiben fogadó létesítményekben történjék. Szeretném ezt kiemelni Claudia nevében. Fontos, hogy a halászoknak legyen lehetőségük arra, hogy hulladékaikat leadják ezekben a létesítményekben, a módosítók pontosan ebbe az irányba mutatnak. Azt szeretnénk, hogyha a halászoknak, a halászatnak segítenénk. Persze ez egy kikötői téma is, itt a tengerek szennyezése, a kikötők szennyezése is felmerül, de fontos, hogy lássuk a halászokat, a halászati tevékenységeket. Ezeket a módosításokat arra szeretnénk használni, hogy a halászok helyzete javuljék. Köszönöm szépen, Mátó úr, és most Kapató úrnak adnám át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért, és gratulálni szeretnék neki az anyasága okán. Itt néhány specifikus pontot emelnék ki, amikkel kapcsolatosan hozzászólnék. Most a módosítók szakaszában. Itt öt pontról van szó. Az első egy olyan szempontot érint, amely nagyon fontos, amelyet megemlített a jelentéstevő is. Azaz, hogy az aktívan gyűjtött és passzívan gyűjtött hulladékok a halászhajók által, ezeket mentesíteni kell a közvetlen díjak rendszere alól, amely a jelleg irányelven szerepel. Azt hiszem, hogy fontos a véletlenszerűen begyűjtett hulladékokról is szólni, és fontos a 8-as cikk alól kizárni a véletlenszerűen gyűjtött hulladékok körét, amelyet a halászhajók saját halászati tevékenység körében gyűjtenek. Az ilyen véletlenszerűen gyűjtött hulladékokat nem szabad díj fizetés alá vonni. Itt a véletlen hulladékok esetében itt közvetlen és közvetett diak merülnek fel, amelyek ö, mindenféleképpen kihatnak a halászati tevékenységre jövedelmezőségi szempontból is. Itt tehát egy olyan díszabásra van szükség, amely az ártalmatlanítás költségeit is előirányoz az ilyenfajta hulladékok esetében elhibázott lenne a halászati vállalatra hárítani a hulladék ártalmatlanítás költségét, mely hulladékot mások állítanak elő, és akár nem is azonosíthatóak a halászati vállalatok, amelyek összegyűjtik ezeket a hulladékokat, és kiviszik őket a száraz földre, nos, ők egyfajta közhasznú munkát végeznek ezáltal az esetek legnagyobb részében, önkéntes alapon, gyakran nincsenek semmiféle gazdasági kompenzáció előirányozva. Az aki szennyező elv, aki szennyez fizet elvet is figyelembe kell venni, Ugye itt vannak olyan hulladékok, amelyeket esetleg a tengeri áramlatok visznek ki a szárazföldre. Az eltalmatlanítási költségeket, tehát objektív VAB kritériumok alapján kellene meghatározni. A második pont a 9-es cikkben szereplő kötelezettség, hogy a kikötők, amelyek az út, hajó útvonalán vannak, azoknak el kell fogadniuk a hulladék kirakását a hajók részéről egy meghatározott kikötőben. Ez további bürokratikus terheket jelent a halászhajók számára, illetve a kikötői hatóság számára is, és nem járul hozzá a jelenleg irányelv céljainak teljesítéséhez. Szerintem tehát ezt át kell gondolni. Egy harmadik pont, amit kiemelnék, arra tényre vonatkozik, hogy a nemzetközi egyezmény, amely a környezet szennyezés megelőzésére vonatkozik, ez a Márpol egyezmény, ez szabályozza a fix vagy levegő platformok által termelt hulladékot is, és szerintem ezt is be kellene vonni ezen irányelv javaslatba az EU-ban körülbelül 30 ilyen offshore platform van, amelyen körülbelül 200 személy dolgozik minden egyes platformon. Nos, ezek mm, platformoknak nyomuk sincs az irányelv javaslatban. Noha hozzá járulnak a tengeri hulladék termeléshez, és a hulladék bankokat ki kellene vinni európai kikötők beszabályos időközökben. Erre vonatkozóan is benyújtak majd módosítókat. A negyedik pont a zöld hajó koncepciója. Ezt azonnal alkalmazni kellene, mivel már léteznek világos iránymutatások ebben az értelemben. Azonnal meg kell határozni a minimum követelményeket az egész EU-ban, hogy egy hatékony kompenzációs rendszer legyen azon hajók szemére, amelyek csökkentik a fedélzeti hulladék mennyiségét. Nem szükséges tovább mm, fejleszteni a zöld hajó koncepcióját, ez már elég pontos, attól eltérően, amit a bizottság javasol. A zöld hajó koncepcióját azonnal végre kell hajtani. Aztán az utolsó pont, a nagy műanyag mennyiség, a halászati, elhagyott halászati berendezések, készülékek okán nincs elegendő ösztönző, hogy ezeket a halászati berendezéseket kivigyék a halászok a szárazföldre és aztán itt nagyon erős újra hasznosítási potenciálja lenne ezen szülékeknek. A szennyező fizet elve alapján itt a termelői felelősséget kellene helyreállítani, hogy a halászhajók által előállított hulladékot megfelelően be lehessen gyűjteni, ártalmatlanítani. Módosítókat fogok benyújtani a kiterjesztett termelői felelősségre vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm, Rodosz asszony következik. Sorry. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék Lóliának köszönetet mondani a véleménytervezetért, és én is minden jót kívánok neki, főleg most, hogy szülés előtt el. Úgy gondolom, hogy a halászati eszközök kérdését nagyon jól kiemeltük ebben a kontextusban, és nagyon remélem, hogy az illetékes Trambizottság átvesz ebből a véleményből gondolatokat. Nagyon, jó nagyon tetszenek a precíz kiegészítések a második cikk esetében, itt nagyon egyértelmű megfogalom meghatározásokra került sor. A nyolcadik cikkkel kapcsolatos gondolat, a passzív és az aktív hulladék eltávolítással, nos ezt is érdekesnek tartom, de szeretnék jó lenne Klaudiától megtudnom, valószínűleg ezt be fogom nyújtani írásban, hogy hogy lehet különbséget tenni a saját hulladékok, illetve a, a begyűjtött hulladékok között hogyan lehet ezt gyakorlati szempontból megközelíteni. Ezen túlmenően pedig jó munkát kívánok neki, elegendő majd, hogyha írásban kapok választ a kérdésemre. Köszönöm szépen, és most én következem, a zöldek nevében szólalok fel. Én is én is remélem, hogy Montero asszony esetében minden jól fog menni. A 100%-os díjazási rendszer képezi ennek az irányelvnek a, a magját, Hogyha szeretnénk elér, elérni a, céljunk, a célunkat, és szeretnénk visszafogni a tengeri szennyezést, akkor ezt a százszerzelékos küszöböt kellene alkalmazni. Év, évtizedeken keresztül merült fel ez az elképzelés, illetve az, hogy számos, hogy mindenkit kötőnek komoly előrelépéseket kell tenni, hogy visszafogja a szennyezést, a halászati ágazatnak is jót tenne, de természetesen mindenki érintene ez költségek szintjén is. A hulladékok megelőzése nagyon fontos másodszorban. Ezt, e, ezt azáltal is el tudnánk érni, hogyha megvalósítanánk a zöldhajók elképzelését, például élelmiszerek és, és vízek tekintetében újrahasznosítható csomagolást alkalmazhatnánk, ez is csökkentenék a szemét mennyiségét. A tárolási kapacitástól függetlenül minden hajónak kellene ezt alkalmaznia, és szerintem a Brexit esetét nem szabadna erre felhasználni, illetve arra, hogy csökkentsük itt a, az elköteleződést. Fleck úrnak adnám át a szót. Nos, én minden egyetértek, a, amit ön mondott, de egy kivétel van úgy gondolom, hogy ha hogyha megpróbáljuk megtisztítani az óceánokat, és megpróbáljuk, megpróbáljuk eltéríteni a halászokat attól, hogy, hogy véletlenül elveszítsék a halászati eszközeiket. Nos, jó lenne esetleg azt az elképzelést alkalmazni, hogy a halászok visszahozzák az eszközeiket a, a, te, a kikötőkhöz. A józanész azt mondja, kedves kollégek, hogy ott fogjuk vissza a szeméttermelést, ahol az keletkezik, tehát a, a hajókon, de esetleg ösztönözzük a, azokat a hajósokat, akik veszik a fáradtságot és visszahozzák az eszközeiket, és nem engednek a csábításnak, hogy a tengeren szabaduljanak meg az eszközeiktől. Ez tűnik nekem észszerűnek. Köszönöm szépen, Bilba Olszín következik. Köszönöm szépen a szót. Alapvetően úgy gondolom, hogy ez az elképzelés uh, észszerű, de, úgy, de szerintem a, a halászatot, a, halá, a halakifogását sem szabad, szabad szem előtt téveszteni. A halászok általában is főleg a kisipari halászok azzal a problémával küzdenek, amivel mindenki más, tehát a tengerek szennyezettségével, főleg akkor, hogyha halászati tevékenységeiket végzik. Így természetesen azt is állíthatjuk, hogy nem a halászok okozzák a legnagyobb szennyezettséget a tengerekben, hiszen nem érdekjük. Hatalmas mennyiségek úsznak az óceánban, hatalmas szemétmennyiségek, ez minden jelentésből kiderül. Úgy gondolom, hogy minden hajóra érvényesnek kell lenni ennek az elvnek, ellenőriz, ellenőrizni kell a hajókon, keresztül, a hajókon keret, keletkező mennyiségeket, de a hálók esetében azt mondanám, hogy ott természetesen mindig keletkeznek, keletkezik hulladék, és jó lenne, hogyha a, a, a hajósoknak nem kellene azért fizetniük, hogyha összegyűjtenek hálókat, amelyek nem hozzájuk tartoznak. Itt a kapacitásokat kellene figyelembe venni, azok, akik begyűjtötték a, a hulladékot, nos, nekik ezt igazolni kell, hogy valóban a tengerből származik, és hogyha ezért, ezért ha fizetniük kell, akkor természetesen nem fogják kihozni a partra, hanem visszadobják a, a tengerbe, hiszen nem tartják észrevőnek ezt a lépést. Szerintem a halászok szempontjából nagyon fontos lenne, hogyha erre a pontra koncentrálnánk, hogyha különleges eljárást alkalmaznánk itt, és hogyha esetleg ösztönöznénk a halászokat arra, hogy, hogy megtegyék a magukét. Vannak itt redukált kvóták, vannak egyéb ösztönző szempontok, és nagyon reméljük, hogy, hogy valóban sikerül ezeket kihasználni. Sver asszony következik. Köszönöm szépen a föl az előadónak a tevékenységét. Nem akartam ezt elmondani, de az MV bizottságban folytattunk vitát a, a hulladékokról, és egyet tudok érteni az elhangzottakkal, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi pénzt lehet keresni, milliárdokat lehet keresni például a szemét a hulladékákazatban, és amennyiben pedig klímáról beszélünk, nos, vannak innovatív projektek, amelyeket követni lehet, például a műanyagok esetében is. Nagyon szép, nagyon sok projekt létezik, úgyhogy úgy gondolom, hogy szerintem meg kellene mm, jutalmazni azokat a halászokat, akik aktívan vesznek részt az óceánok tisztításában, akik azt szeretnék, hogy valóban eltávolítsuk a, a hulladékot az óceánból nem kísértem figyelemmel az egész beszél, párbeszédet, de szerintem egy projektet lehetne ebből csinálni, a, aminek a halászok húznak a hasznát. Köszönöm szépen, kollégek, és a bizottság képviselőinek adnám át a szót. Bóremi asszonynak. Öné a szó. Commission would like to thank uh, rapporteur. Nagyon szeretnék köszöntet mondani az előadónak Köszönjük ezt a véleménytervezetet, és szeretnénk köszönetet mondani azért is, hogy a környezetvédelmi ambíciók ilyen magasak ebben a véleményben. Azzal a célral, hogy az illegális hulladék lerakodással leszámoljuk, tudjuk, hogy ez kihat a tengeri élővilágra, és a hajók ebben nagy szerepet játszanak a halászati szektorban. A jelentés, illetve a véleménytervezet nagyon értékes elemeket tartalmaz, a javaslatot nagyon jól kiegészíti, főleg a definíciók, fogalommeghatározások területében a preambulum bekezdések is igen érdekesek. Ezeket is támogatja általánosságban a bizottság. Sokszor hivatkozunk a, külföl, a külső felelősségi sémákra. Mindez igen fontos ebben a szektorban. A bizottság ugye most állt elő nemrégiben egy javaslattal az egyszer használatos műanyag termékek kivezetéséről. Ide a régi hajók is bele tartozhatnak. Mindez fontos ennek a javaslatnak a tekintetében. Ahogyan a bizottság már egy korábbi szakbizottsági ülésen is elmondta, a célunk mindig az, hogy a hajónál begyűjtött hulladékokat megfelelően kezeljük. Úgyhogy ezt a javaslatot igen pozitívan üdvözöljük. A hajóknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hulladékot, illetve a hulladék a háló hulladékot is le tudják valahol tenni. A célunk az, hogy a tengereket kitakarítsuk, ezek, ezeket a hulladékokat pedig begyűjtsük. Nem szabad ezért fizettetni a hajókkal. Azt is elmondtuk már, hogy mit szeretnénk a, milyen az indi, a közvetett költségek esetében milyen plafont képzeltünk el. Nyilvánvalóan ez megjelenik a véleményben is, a vélemény előadójának dokumentumában, ezt is tudjuk támogatni természetesen. Mindazonáltal szerintünk fontos a szövegbe mm, belevenni ezt a lerakodási lehetőséget. Ezt meg kell adni a halászoknak. És akkor egy pár szó arról, hogy a követ ahogy a bizottság, amikor ezt a javaslatot készítette, akkor ezt gondolta, hogy el kellene kerülni azt, hogy a nem EU-s országokból származó hulladékok bekerüljenek az orsz, a felségvizeinkre. Előfordulhat, hogy a kikötői fogadó létesítmények nem állnak rendelkezésre, és ezek a, ez a hulladék a tengerekben végzi. A Brexit persze nehézséget jelent ebből a szempontból is, az Egyesült Királyság beli fogadó létesítményekre is gondoltunk, amikor ezt a javaslatot ezt a javaslatot készítettük. El kell kerülni azt, hogy a hulladék olyan országokban kössön ki, ahol nincs kikötői fogadó létesítmény. Egy pár szó a kivételekről. A javaslat kitér a halászhajókra, a bizottság ezt már elmondta egy korábbi szakbizottsági ülésen is. Persze ezek ezeket a 19-es kifogásrendszer alapján, és a derogáció rendszer alapján meg kell feleltetni. Nem látjuk, hogy bármiféle probléma lenne itt, csak ennyit szeretném, szerettem volna mondani. Összességében támogatjuk a benyújtott módosítókat, a 100%-os közvetett célt, díjcélt fel kell, tart, fel kell tartani, és várjuk a munkát ezzel a szakbizottsággal, várjuk az eszmecserét ebben a témában. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. A jelentéstevő röviden szeretne esetleg reagálni. Y alegrarme de la, de la posición de, de la comisión. Nagyon köszönöm. Nagyon jó hallani, hogy a bizottság ennyire pozitívan válaszolt. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Június 25-ig várjuk a módosítókat 17 óráig. Csak halászati témában várjuk a javaslatokat, a módosítókat tehát június 25-én 17 óráig, hogyha nem halászati témában nyújtanak be módosítót, ezt nem fogjuk befogadni. Július 11-én szavazunk itt a szakbizottságban, azt nem tudjuk, hogy a TRAN mikor fogja ezt elfogadni. Hogyha nincs további hozzászólás, akkor ezt a napirendi pontot le is zárom, és folytassuk az utolsó napirendi ponttal az ebéd előtt az ebédidő előtt. Ez egy eszmecsere, fenntarthatóság és átláthatóság az élelmiszerláncban az EU kockázati értékelésének szempontjából. Ezt, ez egy eszendés anyag, Ricardo Sereo Santos a jelentéstevő. Meghallgatjuk először a bizottságot, utána pedig eszmecserére fog sor kerülni. Meg is adnám a szót a bizottság képviselőjének. Coming aki már érkezik is. Yes, uh, so we have uh, Mr. Bokor here from the Commission. Bokor úr, itt van a bizottság részéről, hogyha jól értettem, akkor prezentációt fog tartani. Thank you. Um, good morning or good afternoon. Uh... Jó napot kívánok! Elnézést figyelnének a prezentációra. Kérem foglaljanak helyet, kedves kollégák. Thank you. Um, yes, so, uh... Köszönöm. Nagyon röviden 10-15 percben szeretném bemutatni a bizottság javaslatát. Az EU kockázatértékeléséről az élelmiszeriparban és élelmiszerláncban, és annak az átláthatóságáról és fenntarthatóságáról 2002-től. Lássuk egy kicsit a hátteret. Először is mondanék egy pár, kont- egy pár kontextussal kapcsolatos dolgot. Először is a fitness check, checket elvégeztük az általános élelmiszerjogi rendelet témájában, és arra jutottunk, hogy az élelmiszerjog jól működik az Európai Unió területén, nincs szükség arra, hogy általánosan újra felülvizsgáljuk ezt a témát, azonban vannak olyan konkrét témák, amelyekre ki kell térnünk. A bizottságnak az eredeti javaslata az volt, hogy ezen eredmények alapján, amelyeket egyébként a dián láthatnak, tehát átláthatóság, fenntarthatóság, az volt a célunk, hogy például engedélyezés területén a transzparencia hiányát orvosoljuk, és megnézzük, hogy az EFSA-nak, az Európai Élelmiszerügyi Hatóságnak hogyan lehet megtartani a magas szintű tudományos munkáját, hogyan lehet hosszú távon együttműködni a tagállamokkal. A kockázatokról szóló tájékoztatás az nem olyan jó, amilyen lehetne. A bizottságnak a javaslata az volt tehát, hogy elgondolkodjon azon, hogy hogyan lehet ezeket a témákat kezelni, hogyan lehet egészen konkrétan célzottan kezelni és beépíteni az élelmiszerjogba. Volt egy európai állampolgári kezdeményezés a glifozátnak a betiltásáról. A bizottság reagált erre a kezdeményezésre, és megígérte a bizottság azt, hogy javaslatot fog kidolgozni még ennek az évnek az elején, Egyébként ezt el is fogadtuk április 11-én. A válasz az állampolgári kezdeményezés irányában mutatott, pont úgy, mint a fitness check, mind az átláthatóság tekintetében, mind a független tanulmányok vonatkozásában, az EFSA tanulmányainak vonatkozásában, mind az Európai Élelmiszerügyi Hatóságnak a munkáját illetően. Szoros konzultációt végeztünk, egyeztettünk erről a javaslatról, egy rövid egyeztetésre került sor, ezt jeleztük is, a politikai cél az volt, hogy ezt bemutassuk, még mindig el lehet egyébként fogadni még ebben a jogszabályozási periódusban. Négy pillére van ennek a javaslatnak. Először is ismételten visszatérnék arra, amit már hallottunk a fitnesstek eredményeképpen. Először is a kockázatértékelés átláthatósága, a tanulmányok minősége és megbízhatósága, EFSA fenntarthatósága és egyéb kérdések. Először is lássuk az átláthatóságot és a kockázatértékelést. Támogatjuk azt, hogy a jelentkezések proaktívan, publikusan történjenek, amikor a jelentkezéseket leadják, leadja valamilyen ipari szereplő, akkor a tanulmányokat nyilvánossá kell tenni, használni az alapadatokat, de persze vannak olyan elemek, amelyeket nem szabad nyilvánossá tenni, meg kell nézni, hogy hol van az átláthatóság és az üzleti érdekek, személy, szerzői jogok, innováció védelme közötti egyensúly. Az alapötlet az, hogy az adat legyen nyilvános, méghozzá elektronikusan elérhető, mindenki hozzáférhessen és eredményez és értelmezhesse ezeket az eredményeket, átadhassa azt az EFSA-nak, és a kockázatértékelésbe, a kockázatértékelési folyamatba azokat belevehesse. Az alapötlet továbbra is az, ezt gondoljuk, hogy ez a javaslat nem hat ki az értékelésnek az időtartamára, az EFSA időtartamára, Véleményünk szerint a tartalomnak, tartalom egy részének bizalmasnak kell maradnia. És persze, ez meg lehet támadni, hogyha úgy érzi a jelentkező, hogy az EFSA kompeten- átlépte a hatáskörét. Mi az új ebben a javaslatban? Egy pozitív lista, amely olyan elemeket tartalmaz, amelyek bizalmasnak minősítendőek. Tehát alapvetően az a hozzáállásunk, az általános megközelítésünk, hogy minden legyen nyilvános, de van egy lista azzal kapcsolatban, hogy mit kellene bizalmasan kezelni. Az EFSA ezeket értékeli és álláspont kialakítja az álláspontját. És akkor az utolsó dolog, a szellemi jogot nem sértjük, vagyis nem jelenti ez azt sem, hogy az adatokat bárki felhasználhatja bármilyen célra, tehát ez ettől még nem ezt jelenti. A második pillérje ennek a javaslatnak az a tanulmányoknak a minősége és megbízhatósága. Itt több elemet szeretnék kiemelni. Először is a kért tanulmányokat, tanulmányokról készül egy EU-s nyilvántartás, aztán van egy eljárás, amelynek az elején az EFSA-t értesíteni kell arról, hogy egy adott tanulmány készülőben van, és hogyha az EFSA azt gondolja, hogy a jelentkezés, hogy már van egy jelentkezés, akkor le is ellenőrizheti, hogy a megrendelt tanulmányokat, azokat értékelésre benyújtották-e. Lehetőség van egy elő válogatóra is, egy előjelentkezésre is, ahol a jelentkező az EFSA-tól kérdezhet, megkérdezhet, hogy a dossziét hogyan kell, a jelentkezés anyagot hogyan kell összeállítani. Tudományos kérdésekről nem lehet eszmét cserélni, az EFSA csak iránymutatásokat ad ki. Tehát egy administratív tartalomról van itt szó. Véleményünk szerint ez a KKV-kat támogatja legfőképpen ugyanis a nagy játékosoknak megvan a ta- szaktudásuk, tapasztalatuk ezen jelentkezésnek az összeállítására. Az előző dián láthattuk, hogy nyilvánossá kell tenni az adatokat. Konzultációt végzünk a tervezett tanulmányokról is, csak, meg, csak újabb tanulmányok esetében, és a benyújtott tanulmányok esetében is. Hogyha bárkit érdekel a tanulmány, akkor hozzászólhat, elmondhatja, hogy hiányzik-e belőle valami, jól van-e összeállítva. Az EFSA ezt a kockázatértékelési eljárásban figyelembe veheti. Ebben a pillanatban a negyedik elem az az, hogy a bizottság ellenőriz, ellenőrző tanulmányokat is kérhet kivételes esetekben találhúznám, hogy kivételes esetekben van erre lehetőség. A példa glifozát például, ugye ez igen megosztó téma, nagy viták zajlottak, zajlanak a glifozátról. Ez a rendelet lehetővé teszi a bizottságnak azt, hogy megkérje az EFSA-t, hogy független tanulmány, tanulmányt készítsen a témáról. Ennek a pillérnek az ötödik eleme pedig a, laboratóri- a tanulmányokat végző laboratóriumoknak az auditja és ellenőrzése. Bizottsági szolgálatok ellenőriznék a laboratóriumokat, megnéznék, hogy megfelelnek-e a standardeknek, jó gyakorlatokat végeznek el. A célunk az, hogy meglássuk, megnézzük, hogy jól működnek-e ezek a laboratóriumok. A harmadik elem az a, a kockázatértékelési rendszer fenntarthatósága és irányítása. Ki kell emelni, hogy az élelmiszerbiztonsági rendszer Európában nem csak az élelmiszer, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságon múlik, szoros együttműködésre van szükség a tagállami hatóságokkal, és ennek a javaslatnak is része ez az együttműködés. Először is az általános megközelítésnek meg kell felelni, decentralizált ügynökségekkel szeretnénk dolgozni, azt javasoljuk, hogy a tagállamok legyenek benne az EFSA irányító mm, tanácsában. Ez az egyetlen ilyen hatóság ugyanis az Európai Unió területén. Ez is megfelel az általános meg megközelítésnek. A tagállamokon kívül az Európai Parlamentnek az egy, az Európai Parlamentnek kettő képviselőjét várjuk, és négy képviselőjét a civil, szervezet, a civil társadalomnak. Ők lehetnek fogyasztók, környezetvédelmi aktivisták. Azt is javasoltuk, hogy a tagállamok vegyenek jobban részt A szakértők kiválasztásában az alapvetés itt az, hogy a tagállamok nevezzenek ki szakértőket a panelbe, független szakértőket. Ez nem egy közvetlen kinevezés bele a panelbe, hanem javasolhatnak szakértőket, akik közül az EFSA ügyvezető igazgatója kiválasztja, hogy kikből szeretné a panelt összeállítani. Figyelünk persze arra, hogy a tagállamok ugyanazt, ugyanolyan standardeket alkalmazzanak, ugyanolyan kiválósági kritériumokat alkalmazzanak. Mint most. A, hogyha nincs szakértelem, akkor az EFSA még mindig ö, kiadhat lehet pályázati lehetőséget szakértőknek. Ami pedig a kockázatokról való tájékoztatást illeti, ö, delegált hatókört szeretne a bizottság. A, az alapötlet az, hogy a delegált rendeleten keresztül általánosan kommunikálnánk, kommunikációs tervet, tájékoztatási tervet dolgoznánk ki. A kockázatról szóló kommunikáció az nem csak sajtóközleményeket jelent, hanem folyamatos eszmecserét az összes érdekelt féllel, bizottság, tagállamok, civil szervezetek, civil társadalom, a kockázatértékelésről, beszélnünk kell, ez egy rendkívül összetett feladat. Más elemek is láthatóak, itt más fontos elemek. Először is van költségvetés, és van egy olyan javaslat, mely szerint növelni kellene az EFSA költségvetését 62 millióval, és 103 fővel kellene növelni az EFSA szakért, az EFSA, mm, EFSA-ban dolgozóknak a számát. De mondtam, hogy a panelekbe a szakértőket a tagállamok javasolhatják. Együtt kell dolgozni a tagállami hatóságokkal is. Köszönöm a figyelmet, várom az eszmecserét. That was a very good presentation. Köszönöm szépen, nagyon jó előadás volt, és most szeretném átadni a szót Szerao Santos úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak a prezentációt. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Uniós polgárok számára az élelmiszerbiztonság alapvető fontossággal bír. Fontos a transzparencia, az átláthatóság, hogy hogyan lehet megítélni a kockázatokat, és hogy hogyan kezeljük ezeket a kockázatokat az ellátási láncon, láncon keresztül. Ez egy jó alkalom arra, hogy emlékeztessek arra, hogy mit mondott egyszer Antonio Bukoda, a híres szakács. Egyszer azt nyilatkozta a médiáknak, hogy a médiának, hogy kockázatokat vet fel, hogyha a transzparencia nem valósul meg illetve higiénia nem valósul meg, és sajnos nagyon sok hazugság is kering a rendszerben. Arra is rámutatott azonban, hogy mennyire fontos a, például az utcai ö, mm, étkezdékben a tisztaság, nem csak az a fontos, amit otthon főz a háziasszony. Természetesen itt a jogszabályok tekintetében óvatosan kell eljárni, hogy ne szabályozzunk túl persze. Hogyha valaki egy utcai étkezdében, gyors étteremben fogyaszt el ételt, akkor akkor nem mondhat le persze a jó ízekről sem. A bürokráciának nem szabad a digitális utakon keresztül aláásni a nagy kulináris tradíciókat, amelyekkel rendelkezünk ezeket ismerhetjük a különböző bistrókból, a, a pubokból, ahol az emberek nagyon szívesen étkez, fogyasztanak valamit. Nem fogok nagyon részletesen, nem fogom nagyon részletesen kommentálni ezt a dokumentumot, hanem néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az EFSA-nak természetesen hozzáféréssel kell rendelkeznie minden rendelkezésre álló információhoz. A termékek eredetét, a termékek eredetét illetően, hogy milyen adalékanyagokat használnak a termékben. És az információs hozzáférés azt jelenti, hogy minden tényező álljon rendelkezése, így tud csak az EFSA, így tudja csak az EFSA megítélni a kockázatokat. A tudományos megközelítésen kívül az is fontos, hogy az EFSA megfelelő szakmai forrásokkal rendelkezzen, mégpedig a legmagasabb szinten is, azért, hogy értékelni is tudják a tudományos információkat, hogy megfelelő tanulmányokat tudjanak elvégezni, amelyek valóban megbízhatóak, és természetesen a függetlenség is egy fontos szempont. Itt a parlamentben nagyon sokat és nagyon erőteljesen beszéltünk a glifozát esetéről. Az EFSA-tól is kaptunk információkat, az EFSA azt mondta, hogy ez nem rákkeltő anyag, és most pedig most ezt tudományosan nem is feltétlenül kér, kérdőjelezzük meg, viszont előfordulhat az, hogy vannak tendenciózus tanulmányok. Így tehát nagyon fontos az, hogy meg tudjunk bízni abban, a, amit az ügynökségeink szolgáltatnak, hogy valóban egy független véleményalkotásról beszélhessünk. A legújabb ö, tudományos információknak tehát rendelkezésre kell állniuk, és ö, persze azt is láttuk, a közvélemény is lát, a köz, hogy a közvélemény néha megkérdőjelezi a tudományos szakvéleményeket, ezért is nagyon fontos, hogy ezek objektívek és függetlenek legyenek, ezért is fontos az, amit, amit hallhattunk a bizottság képviselőitől. És fontosak a javítások azért, hogy még, még jobban előre mozdítsuk a, az élelmiszerbiztonság kérdését. Ebben a szakbizottságban is foglalkozunk kell ezzel a kérdésfelvetéssel, és hozzá kell járulnunk ahhoz mindemellett, hogy a nagy kulináris tradíciók se maradjanak le, illetve ne érje őket hátrányosan amit mi csinálunk. A bisztrók, a, a a kocsmák továbbra is működhessenek úgy, ahogyan az, azokat ismerjük, és továbbra is hozzá tudjunk férni a számunkra kedvező falatokhoz. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm szépen! Pirik um, asszony következik. Látom, hogy korlátozott az idő, négy technikai jellegű kérdésem lenne, de először is köszönetet mondanék a bizottságnak, és nagy vonalakban azt tudom mondani, hogy egyet tudunk érteni a felvetett pontokkal a frakciónkon belül. Fontos tehát a transzparencia a tudományos tanulmányok esetében, viszont védeni kell a, az érzékeny információkat, ezeket kor, körültekintően kell kezelnünk. A rendszernek hatékonyabban kell működnie, hiszen nagyon sokan tartanak attól, hogy ez a nyilvános jegyzék esetleg nagyobb bürokrácia, nagyobb bürokratikus terhet jelent, és talán emiatt nem elég hatékony, erre viszont nincs szükségünk. A függetlenségről, illetve a tudományos vélemények függetlenségéről is beszéltünk itt. A bizottságnak megfelelő tudományos munkát kell végeznie. A standardizált formátumokat illetően, illetve a dossziék vező titoktartást illetően, most az, itt vannak fontos gondolatok, ezen kívül pedig azt azt, mond, azt emelhetem ki, hogy nagyon fontos oda figyelni a, a kutatók függetlenségére. Harmad, harmadsorban az együttműködés az EFSA és a tagállamok között, nos, ez is egy fontos felvetés. Viszont az ipart és az NGO-kat is be kell ide emelni. Az öt éves tervezéssel kapcsolatban még lenne egy megjegyzésem öt év, és aztán még egy meghosszabbítás. Nos, ez nem feltétlenül vezethet egy jobb kockázatértékeléshez, nem vagyok teljes mértékben biztos. Hogyha a szakértők öt évet dolgoznak, akkor felmerül, akkor ezt ugye meg lehet hosszabbítani, de ezt persze ösztönözni is kell. És aztán rátérnék a kockázati kommunikációra, van egy terv ebben az összefüggésben, nagyon jó, hogy ezt nagyon jó, terv, nagyon jó gondolatnak tartjuk. Mi történik például akkor, hogyha felmerülnek itt problémák, hogyan kommunikálunk róluk, ezt egy elmúlt eset kapcsán is láttuk, hogy milyen jelentőséggel bír a kommunikáció, és az élelmiszer biztonság szempontjából is fontos jelentőséggel bír. Európai szinten fontos odafigyelni a bizalomra, az élelmiszerek bevetett bizalomra, és a kockázat értékelésnél gyorsabban kellene eljárni, gyorsabban kellene dolgozni lehetnek olyan panelek a, az EFSA keretein belül, amelyek ezt a munkát végzik el. Azt, azt tudom még mondani, hogy 62-ről 103-ra emeltük itt a személyzet számát, de itt a hatékonyságról is beszélnünk kell, nem csak a számokról. Agidere asszony következik. Bueno, yo eh, agradezco la, la presentación. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a prezentációért a DG Szante képviselőinek nagyon érdekes jogszabály ez, és emlékeznünk kell arra, ugye itt utaltak már rá, de én is szeretném ezt kiemelni, hogy igaz az, hogy a glifozát engedélyeztetése nagyon sok zavart aggodalmat váltott ki, és nagyon sok vitát generált az Agri Szakbizottságban, és most ugye itt van ez a növényvédőszerekkel foglalkozó különbizottság is, amelynek én is a tagja vagyok. Az aggodalmam nem arra irányul, hogy lezajlott ez a vita, hanem inkább arra, hogy itt a tudományt vonjuk kétségbe. A bizottság ezen javaslata ebben az értelemben érdekesnek tűnik számomra. Jogos az, hogy kétségek merülnek fel bizonyos kérdéseket illetően, így például a növényvédőszerek alkalmazására vonatkozóan. Ugyanakkor az aggaszt inkább engem, hogy itt a tudományos kutatások eredményét és az EFSA munkáját vonják egyesek kétségbe. Szerintem az EFSA kiváló munkát végez. Túlmenően azon a tényen, hogy megosztják-e vagy sem egyes eredményeiket. Szerintem ez a javaslat javít majd a helyzeten. Nem tudtam nagyon elmélyülni a szövegben. Egyes szempontokat néztem meg, amelyek számomra érdekesek, különösen az átláthatóságot, illetve azt, hogy a tanulmányokat nyilvánosságra kell hozni. Ez jó kezdeményezésnek tűnik számomra, de ahogy más kollégák is elmondták, vannak itt más szempontok is, amiket figyelembe kell venni. Egyes tanulmányok esetében a bizalmasság követelményének meg kell felelni. A nyilvánosságra hozatal ez egy jó dolog, de hát a bizalmasság követelményéről sem szabad megfeledkeznünk. Én mondottam el, hogy szerintem az EFSA remek munkát végez, és hogyha itt a személyzet száma növekszik majd, illetve a pénzügyi források is. Ez még jobb, hiszen ez még nagyobb megbízhatóságot, hitelességet biztosít ennek az európai ügynökségnek. Nem könnyű időszakot élünk, a több éves pénzügyi keretről beszélünk most a következő időszakra, fontos az efsz is figyelemmel lenni ennek kapcsán. Ami pedig a kockázatra vonatkozó kommunikációt illeti, egyes szempontokon még javítani kell. Erről az előttem szóló már beszélt. Ugye itt Hollandia és egy másik ország vonatkozásában is felmerült ez. A kockázatra vonatkozó kommunikációt, illetően, hogyha egy tagállam veszélyhelyzetet azonosít, akkor az erre vonatkozó, és ez bejelenti, akkor az erre vonatkozó mechanizmust javítani kell. Néha késedelmesen történt meg ez a bejelentés. Tehát itt a kockázat kommunikáció esetében talán ezt a mechanizmust javítani, tökéletesíteni lehetne. A bizottság ezen javaslata jó, javaslatnak tűnik számomra kétségkívül. Így el lehetne oszlatni a kétségeket ezen élelmiszerek egészséges voltát illetően, illetve az ügynökség jó működését illetően nagy részben elégedettek lehetünk az élelmiszerbiztonságunk helyzetével. Calendar, de... Köszönöm, ami pedig a bemenetrendet illeti. illetve elnézést mondja az elnök. Kezdek fáradni, nem tudom, hogy a bizottság szeretne reagálni a felvetett kérdésekre. Szeretne esetleg reagálni? Mielőtt lezárjuk az eszmecserét. Igen, nagyon röviden. Szeretném kiemelni, hogy ez egy célzott javaslat. Az EFSA általános működése nem fog változni még mindig független szak, szakértők lesznek a panelben, akik kell majd az értékelést végezni. A javaslat igazából arról szól, hogy a társadalom mit is gondol az átláthatóságról. Szerintem ez a legfontosabb dolog, hogy az adatokat nyilvánossá tesszük, bárki hozzájuk férhet, és megnézheti, hogy az EFSA mi alapján végzi a kockázatértékelését. Szerintem a javaslatban szereplő pozitív lista az egyensúlyra fog jutni az üzleti titkok, illetve az adatvédelem, a szerzőjogi védelem érdekei között, ami a tájékoztatást illeti, a kockázatról szóló tájékoztatást. Ez nem csak a tájékoztatás magát fogja, mag, foglalja magába válság esetén, valamilyen baleset esetén, hanem, és ez a célkitűzések között is szerepel, a célunk az, hogy kommunikáljunk a társadalom felé, hogy minden résztvevő felé kommunikáljunk, még mielőtt válság ütné fel a fejét, vagy valamilyen incidens történne. A célunk az, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan működik a rendszer, mi a tudománynak a szerepe, és hogy rávilágíts, rávilágítsunk a tudomány leple alatt rejtőző különbségekre. A különböző értékeléseket a tagállami hatóságok végzik, ugyanis más és más adatra alapozva végzik el az értékelésüket. Lehetnek különbségek, de ennek elmagyarázzuk az okait. A kockázatokról szóló tájékoztatásnak ez is tehát a részét képezi, nem csak válság esetén, hanem mm, megelőzés, illetve nem válság esetek esetén is. A célunk az, hogy meghatározzuk, hogy a tagállamok hogyan kommunikáljanak és hogyan kezeljék a válságokat. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor tehát le is zárhatjuk ezt az eszmecserét. A vélemény tervezetet augusztus 29-én fogjuk bemutatni, szavazni pedig szeptember 24-én vagy október 9-én fogunk még idén. Envi-ben pedig novemberben fognak, fogják ezt elfogadni, úgyhogy ennyit a menetrendről. Nagyon köszönöm. Most akkor ebédszünet, de előtte Aguilera asszony. Elnézést. A módosítókat meddig lehet benyújtani? Erről még nem döntöttünk augusztus 29-én készül el majd a véleménytervezet, akkor fogjuk ezt bemutatni, és majd utána határozzuk meg, hogy módosított meddig lehet benyújtani. Most akkor befejezzük a délelőtti részt, és 2 óra 30-kor folytatjuk.